ami nem más, mint az uniós szarvasmarha ágazatáról szóló tanulmány, kihívások és lehetőségek, tej és hús a jelenlegi helyzet elemzéséről van szó, illetve a hús és tejágazat közötti összefüggésekről. Milyen kihívások és lehetőségek vannak a válság ra való tekintettel. A tanulmány megvizsgálja a jövőt is, az ágazat jövőbeli fejlődését, úgyhogy bőven van témánk végig gondolni, illetve megvitatni, hiszen a szarvasmarha ágazat rendkívül fontos a mezőgazdaságon belül. Tudjuk, hogy milyen a jelenlegi helyzet a tejpiacon, a marhahús piacon, és erről szeretnénk minél többet még megtudni, illetve kilátásokról is. Ezért a szakértőink be fogják mutatni a tanulmányokat, Üdvözlöm Önöket, Riko Ille és Ról Jongenél. Az ismert, jól ismert, eh, híres Wagenengi mezőgazdasági egyetemről. Ez az egyik eh, legfontosabb egyetem, amely mezőgazdasági kutatásokat végez, úgyhogy szeretném a szakértőknek megadni a szót, mutassák be a tanulmányt. Két kötetben kaptuk meg a tanulmányt, az egyik maga a tanulmány, a másik pedig a statisztikai mellékletek. Jó lenne, hogyha 10-10 percben tudnák bemutatni a tanulmányt, és aztán rátérhetnénk a képviselőkkel folytatandó vitára, kérdésekre utána válaszolhatnak, de ha nagyon muszáj, akkor esetleg túléphetik a 10 percet. Meg is adom a szót. Kedves elnök úr, köszönöm szépen a bemutatást, és nagy örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk az EU szarvasmarha ágazatáról készült tanulmányunkat, lehetőségekről, kihívásokról. Jöngenél és Venus kollégákkal közösen jegyezzük ezt a tanulmányt. Az Vanekenen Egyetem készítette ezt az átfogó tanulmányt, meglehetősen átfogó, itt most a legfontosabb pontokat szeretnénk bemutatni, és köszönjük az Agri konstruktív támogatását az adatgyűjtésben. Az előadásunkat három pontra hegyezzük ki. Először is a lehetőségekről fogunk szólni az EU szarvasmarha ágazatában, majd rátérünk a kihívásokra, az ágazat előtt álló elmúlt évekbeli kihívásokra, és az elkövetkezendő években várható kihívásokra, és harmadrészt Jüngenél kollégám a szakpolitikai alternatívákat fogja felvázolni a szarvasmarha ágazat előtt. Jobb oldalt ezen a térképen látható, hogy mennyire fontos, hogy regionálisan elemezzük az EU szarvasmarha ágazatot. Itt számokban fejezzük ki az FMD szintű, tehát ez kb. a NAT 2 szintnek felel meg a szarvasmarha telepeket. A színek jelzik az állomány sűrűséget, tehát látható, hogy a nagyon világos színű területeken hektáronként kevesebb, mint 100 a gazdaságok száma és ahogy sötétedik a kép, úgy emelkedik ezek száma. A kohézió szempontjából fontos ez, ugyanis a kutatásunk során végezte el ezt a regionális elemzést. Itt több kulcsfontosságú megállapítást foglaltunk össze a tanulmányból. Ezekről szeretnék rövid magyarázatot adni. Látható, hogy milyen struktúrájú a szarvasmarha ágazat az tagállamokban a teljes termelési érték bontásában a háromfajta gazdasági forma szerint. A felső részben látható, hogy a tagállamok hogyan járulnak hozzá a tejhasznú gazdaságok révén a termeléshez. 55 millió, milliárd euró a felső rész. Németország önmagában 11 milliárddal járul hozzá, ezt Franciaország, Holland és az Egyesült Királyság követi. Hasonló kép látható a vegyes gazdaságok, tehát a tejhasznú és húshasznú gazdaságok esetében is. Ebből az ábrából a fő megállapítandó az, hogy a termelési érték felét 4-5 tagállam állítja elő. Ezekben extenzív módon működik az ágazat, tejhasznú és húshasznú gazdaságokról beszélünk. Németország Franciaország, Hollandia, az Egyesült Királyság és Olaszország. A zömét az ágazatnak 15 tagállam állítja elő, és a legtöbb tagállam a jobb oldalt csak marginálisan járul hozzá az össztermelési értékhez az EU szarvasmarha ágazatában. És nézzünk most több lehetőséget. Az egyik legnagyobb lehetőség az ágazat előtt az igen erős versenyképessége a nemzetközi piacon. Tejhasznú marháról beszélünk. A jobb felső négyzetben látható a világkereskedelem, a különféle tejtermékek vonatkozásában. Új-Zéland a két fő netto exportőr egyike a tejtermékeknek. A kereskedelmi mérleg adatai is látható az ábrában, ábrában globális szinten az egyes országok részesedése a grafikonnak megfelelő, tehát minden, minél nagyobb a négyzet, annál nagyobb az adott térség vagy ország részesedése. Világos zöld a nettó, exportőrök, sötét zöld pedig a nettó importőr országokat mutatja. Látható, hogy az Európai Unió itt igen domináns szerepet játszik további lehetőség az európai szarvasmarha ágazat számára az, hogy az elmúlt évtizedben a nagy ázsiai importból nagy mértékben részesedett. A 2F oszlop érdekes, az E az A az importőröket mutatja, az E oszlop pedig az EU-ból a partner országokba irányuló e, kereskedelemben e, bekövetkezett változást mutatja 2004 és 14, 4 és 14 között, és e, az pedig az a régió, ahol az célország elhelyezkedik. Kína és Pakisztán mely nagy lakossággal rendelkezik, esetében az EU importok majdnem megtisztereződtek az elmúlt évtizedben. További lehetőség az ágazat előtt a stabil és növekvő árszint szarvasmarha esetében az elmúlt 15 évben, 2002-ben stabilizálódott az árszint, sokkal stabilabb volt az árszint, mint a tejtermékek esetében, és a vágómarha ára folyamatosan emelkedik azóta. Tehát a grafikomból a vastag fekete vonal a vágomarha árát, illetve a vágó sertés árát mutatja kilogrammonként kifejezve, ez jobb oldalt látható a jobb tengelyen. A másik négy vonal, vagy, vagy görbe pedig a vágómarha ár változását mutatja a vágó sertéshez képest. 99-ben, illetve 91-ben a szarvasmarha ár 15%-kal <clears throat> meghaladta a vágósertés árakat, és 2015-ben a bika, vágóbika ára is magasabb volt. Tehát az ingadozó tej árakhoz képest a marha hús árak viszonylag stabilak voltak, amik további lehetőséget kínál a termelők számára. További lehetőségként eh, állapítottuk meg az extenzív tartás eh, jelentős növekedését az EU tagállamokban 2000 óta. Ezen az ábrán látható mindez. A a tej hasznú tehén állomány 2000 óta 160 százalékkal emelkedett 2015-ig, ami igen jelentős bővülés az extenzív tejhasznú marha tartás területén. Az EU 15 tagállamban. Itt még további lehetőségeket is feltártunk, de most ezekre idő hiányában nem kívánnánk részletesen kitérni. A lényeg az, hogy a szarvasmarha ágazatban nagyon gyorsan alkalmazták az új technológiákat, és e, e, mindez eredményezett komoly jövedelmezőség javulást. Tehát az EU szarvasmarha ágazatnak a minőség szempontjából is pozitív a megjelenése, ami a marketinget segítheti elő. Az EU egyes régióiban elméletileg fokozottabb az stabilitása az ágazatnak. Az EU keleti régióiban a vegyes hasznú gazdaságok egyfajta természetes eszköze a gazdálkodók jövedelem biztonságának szemben az EU nyugati felében található gazdaságokkal. Tehát a természetvédelem és a tájvédelem szempontjából ez mindenféleképpen egy lehetőséget kínál az egész EU-ban. Ami pedig a méretgazdaságot illeti, a tejhasznú szarvasmarha tenyésztés, különösen a 15 tagállamban komoly koncentrációt mutat, és a társadalomban, a kereskedelem, illetve a médiában, a közvéleményben is egyre inkább megjelennek a nem tisztességes kereskedelmi gyakorlatok. És most nézzünk röviden néhány kihívást az EU szarvasmarha ágazata előtt az elmúlt években. Várhatóan ezek a következő év, években is fenn fognak állni. Különösen köszönhető ez a tejárak következtében bekövetkezett strukturális változásnak 2006 után. jelentősen fokozódott a bizonytalanság 2007 óta. Ez az ábra a legkisebb havi ár, átlag ár és a legnagyobb havi átlag ár hányadát mutatja adott éven belül. Tehát 2000 egyben eh, mínusz 30 eh, eh, százalék volt, ez azt jelenti, hogy a 2011-es árak bizonyos százalékkal, a legalacsonyabb árak csak néhány százalékkal maradtak el a legmagasabb áraktól, és 2007-re ez az arány 30 százalékra emelkedett. 2006-ig tehát a legmagasabb és a legalacsonyabb árak különbözete a nyers tej, illetve a feldolgozott termékek esetében viszonylag stabil volt, de azt követően jelentős változások következtek be. További kihívás a változatlan, struktúra, tovább is folytatódó strukturális változás, különösen a 13 tagállamban az elmúlt másfél évtizedben, különösen az, az állatállomány, a tejhasznú állatállomány tekintetében. Ez a változás is nyomon követhető ebben az ábrában, itt néhány kulcs változót vizsgálunk a tejtermelésben 2000 óta, és különbséget teszünk a tejhasznú szarvasmarha állomány, a tejhozam, a tejtermelés tekintetében az EU 13 és az EU 15 tagállama között. A sötét szagatott vonal, ami nagyon meredeken lefelé mutat, az EU 13 tagállamra vonatkozó állomány csökkenését mutatja. 2015-ben a számok 30%-kal csökkentek a 2000 éve, 2000-es évhez képest, a 2000, illetve az EU 15 esetében ez a folytonos sötét vonal mutatja, hogy ugyan volt csökkenés, de 2011 óta egy mérsékelt emelkedés látható a tejhasznú szarvasmarha állományban. Tehát még egyszer ez az EU 15 tagállamára vonatkozó adat. További fontos kihívás a gazdasági típusokra vonatkozik. A formák nagymértékben függnek az egyes termékek árának alakulásától. Az A oszlopban látható a különböző gazdálkodási típusok, a szakosodott tejgazdaságok, illetve húsgazdaságok esetében a tej esetében 17 milliárd a termelési érték, hús gazdaságok esetében 22 milliárd, az F oszlopban pedig az látható, hogy a teljes termelési értéke ezen szakosodó gazdaságoknak 81%-a a tej értékesítésből származik, a hízlaló telepek esetében pedig a gazdaság jövedelmének kétharmada származik vágómarha értékesítésből. Tehát ha a termékek ára, különösen a tej ára nagymértékben ingadozó, akkor ez közvetlenül megmutatkozik a gazdaság jövedelmében, különösen a szakosodott tej gazdaságok esetében, és e két típus, illetve további két típus esetében, amelyek nem szakosodottak, látható, hogy a marha, zaros marha termékek esetében a függőség kisebb, a vegyes állattartó telepeknél ez 36%, a vegyes növény és állat, növénytermesztő és állattartó gazdaságok esetében még kevesebb, ez 25%. Tehát látható, hogy a termelés diverzifikációja nagy mértékben ellenállóvá teszi a gazdaságot az áringadozásokkal szemben. További kihívás a az egyes tagállamokban a gazdaságok kis üzemmérete, ez az EU 13 tagállamára vonatkozik. Látható a regionális átlagban, ebben a régióban, látható, tehát ez átlag gazdaságméret, ami 1000 euró standard kibocsátás, különösen Észak-Romániában itt 5000 euró az átlag méret. A legnagyobb gazdaság vagy üzemméret pedig Németország keleti tartományaiban látható, ahol is az átlag 1,2 millió euró. további kihívás a szarvasmarha ágazaton belül működő gazdaságok meglehetősen egyenlőtlenül oszlanak el az unión belül. Ebben az ábrában látható mindez, és ez az egyensúlytalanság az EU 15 és az EU 13 tagállama között mutatkozik meg, és kevésbé az északi és a déli országok között. Ha megnézzük például az első oszlopot, a szakosodott hízlaló üzemek esetében 222 ezer gazdaság szakosodott hízlalásra, és ezek az EU 15 tagállamában találhatók, és mindössze 32 ezer ilyen gazdaság található az EU 13 tagállamában, tehát az összes ilyen típusú gazdaság 87%-a az EU 15 tagállamában található. A vegyes gazdaságokban a kép pontosan az ellenkezője, ezen gazdaságoknak szinte 100% az EU13-ban található. Ezek közül mindössze 9000 található az EU 15 tagállamában. And um, last major challenge for the EU cattle sector are actually a szarvasmarha ágazat számára nézzük, hogy milyen kihívások vannak a jövőben. Ezt a következő diagram mutatja. Látható, hogy a fejenkénti húsfogyasztás hogyan alakul az Európai Unión belül, illetve látható az is, hogy a húsfogyasztás 2000 óta nagyjából állandó, mégis azt látjuk, hogy 2007-ben is így alakult a szarvasmarha fogyasztás, aztán 10%-kal csökkent. Még azt látjuk, hogy a szárnyas fogyasztás nagymértékben emelkedett az elmúlt években, mintegy 30%-kal. Aztán a szarvasmarha ágazat ö, ö, nagy termelőit is ö, kihívás elé állítja a jövő. Nagyon jól látható az, hogy a szarvasmarha, illetve a hús állatok állománya milyen sűrűséget mutat a Európa különböző országaiban. Olaszországban 6,5 ilyen egység van hektáronként, míg mondjuk a balti államokban ugyanez fél élő állat egység per hektár. Természetesen a környezetvédelmi politika előtérbe került az utóbbi időben, különösen azon országok esetében, ahol nagy az élőállat tenyésztés sűrűsége, ez kihívásokat jelenthet a jövőben. Itt röviden megtalálhatóak a további kihívások, Miről is van szó? A gazdasági gazdálkodások mérete nagy eltéréseket mutat regionális szinten. Az Európai Unióban vannak olyan régiók, amelyek nagy mértékben függnek a különböző tejágazattól, illetve tejtermelőktől. Az Európai Unió 15 tagállamában ö, történik a szarvasmarha hízlalása, illetve az EU 13-ban azt látjuk, hogy elég kicsi a gazdaságok mérete, tehát nagy a kitettség, és strukturális változásokra számíthatunk a jövőben. Aztán a belső kereslet, mind a tejtermékek, mind pedig a hústermékek esetében nagyjából telített. Nemzetközi szinten pedig fölmerül a folytonosság, illetve a stabilitás kérdése, azaz a makrogazdasági és politikai keretek változhatnak a legnagyobb importőrök esetében és végül környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági, valamint állategészségügyi szabályozások eredményeképpen a termelés, illetve gyártás költsége emelkedhet. És most pedig átadom a szót kollégámnak, hogy ő folytassa a prezentációt. Okay, I would like to, to continue now with the uh, look to the policy options. Nézzük meg, hogy milyen politikai lehetőségek, szakpolitikai lehetőségek vannak előttünk. Nos, először is megnéztük, hogy milyen szakpolitikai eszközök állnak rendelkezésünkre a jelenlegi kap keretében. Megnéztük azokat, amelyek konkrétan a tej, illetve a hús ágazat, szarvasmarha ágazatra vonatkoznak, és megnéztük ezeknek a hatásait. Aztán megvizsgáltuk, hogy mire számítunk a jövőben, milyen hatásokra, és végül pedig következtetéseket vontunk le. Nézzük a politikai opciókat. Fontos különbséget tenni a rövid táv, illetve a középtáv között. A rövid távon nagy a bizonytalanság, a volatilitás. A kollégám már említette, hogy a tejtermékek ára bizony nagyon is volatilis. Középtávon a termelékenység, a versenyképesség, a piaci hozzáférésre összpontosító politikai lehetőségek azok, amelyekkel számolni kell. Uh, 2014-2020 ami a KAP 2014-2020-as időszakot életi, azt látjuk, hogy nagyon sok intézkedés vonatkozik a szarvasmarha ágazatra ebben az időszakban. Ez először is a közvetlen kifizetésekkel kezdődik. Itt szétválasztott kifizetésekről van szó, az alapvető díjról, a kisgazdálkodásokról, illetve az önkényesen összekapcsolt támogatásról vagy kifizetésekről. Aztán ott van a CMO, ez egy biztonsági háló, például a tej esetében a minimum ár kialakítása, de megvannak a kereskedelmi intézkedések is konkrétan ennek keretében, illetve a nehéz helyzetekre is megoldást találunk. Aztán nézzük meg a második pillért, itt nagyon sok intézkedés született, amelyek az deágazatra vonatkoznak. Például tanácsadói szolgáltatások, aztán minőségi rendszerek, beruházások, fizikai eszközök ez az M4-es, aztán az M6-os, a fejlesztés, a termelői szervezetekre vonatkozó M9-es, aztán a biogazdálkodás, az M10-es intézkedés, valamint a nehézségekkel küzdő területekre vonatkozó kifizetések, az M13, illetve vannak intézkedések, amelyek az együttműködésre vonatkoznak a rövid ellátási láncban, ez az M16-os, és végül ott az M17-es, amely kockázat kezelésére vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy rengeteg intézkedés született már, és ezek mind érvényesek a tejágazatra. Megnéztük ezeket az intézkedéseket, itt azonban van egy nagy probléma, ez pedig az, hogy 2013-ra vonatkoznak a legfrissebb adatok, hivatalos adatok, és itt ugye a 2014-es időszakról beszélünk, ez pedig azt jelenti, hogy az új kap hatását igazából nem látjuk. Nem látjuk, hogy a szarvasmarha és tejágazatra ez milyen hatást fejtett ki. Tehát még mielőtt javaslatokat fogalmaznánk meg, először tudnunk kellene, hogy mi is a helyzet. Hát ez volt az egyik legnagyobb kihívás. Úgyhogy innen azt a következtetést vontuk le, hogy nagyon sok intézkedés van ezen a területen, de meg kell próbálnunk ezeknek a hatásait megvizsgálni. Nézzük, hogy mit tettünk ezután. Megvizsgáltuk az, hogy mely, melyek a legfontosabb intézkedések, a két ágazat életképességét illetően. A közvetlen kifizetések nagyon fontos szerepet játszanak. Megvizsgáltuk a régi kapra vonatkozó adatokat, tehát a 2013-as esztendőre gondolok, illetve azt látjuk, hogy a régi kapban a közvetlen kifizetések a bevételek nagy részét tették ki. Ezután megvizsgáltuk a jelenlegi kapot, és egy szimulációt végeztünk el, megpróbáltuk kiszámolni, hogy mi lenne a hatása ezeknek az intézkedéseknek a jelenlegi kapra. Tehát az alapvető struktúrát, a 2013-as struktúrát vettünk alapul, és megnéztük, hogy mennyi tejelő szarvasmarha van, mennyi hús szarvasmarha van, és a közvetlen kifizetéseket ezekre vonatkoztattuk az új rendszerben, illetve a szétválasztott kifizetéseket is az új rendszerben. Azaz egy szimulációt végeztünk el, megnéztük, hogy milyen hatásra számíthatunk. Természetesen ennek megvannak a maga korlátai, de legalább egy első bepillantást nyerünk a helyzetre. És ennek az egyik legnagyobb végkövetkeztetése az volt, hogy a közvetlen kifizetések ismét nagyon fontos szerepet töltenek be, tehát nagy mértékben a felelősek a szarvasmarha ágazat bevételéért. Ez egyrészt releváns, másrészt pedig nagyon hatékony. Hadd mondjam el, hogy mire gondolok. Releváns azért, mert hogyha megvizsgáljuk ezeknek a gazdálkodásoknak a, beve, a bevételét, különösen a marginálisabb területeken, akkor azt látjuk, hogy elég alacsony a bevétel, különösen a szarvasmarha ágazatban. A közvetlen kifizetések nélkül nagyon sok gazdálkodás veszteséges lenne. Tehát szükségük van erre a támogatásra, illetve azt is láttuk a tanulmányban, hogy Hatékony is a közvetlen kifizetés. mert jelentősen javítja a gazdaságok életét. Következtetésünk tehát a következő, az új struktúrában is rendkívül hatékony eszköz a közvetlen kifizetés, ugyanúgy, mint az előző időszakban illetve mértékben hozzájárul a bevételek, bevételek kiegészítéséhez. Látható, hogy az új kap milyen következtetésekkel, következményekkel jár majd, legalábbis a szimuláció szerint. Itt látható a hízlaló gazdálkodásokra kifejtett hatás, a sötétebb színek, például Skandinávia, a magasabb szintű közvetlen kifizetéseket mutatja arányosan, tehát itt több mint 100%. Ez azt jelenti, hogy ha nem történnének ilyen kifizetések, akkor veszteségesek lennének ezek a gazdaságok. És valószínűleg be kellene zárniuk kapuikat. A jobb oldalon pedig ugyanezt találhatjuk a tejtermelő gazdaságokra kivetítve. Itt, minél, itt azt látjuk, hogy északon a közvetlen kifizetések a, olyan 30%-ot tesznek ki a bevételben, a sötétzöld, a sötétzöld országok esetében pedig több mint 100%-ot. Itt ezek a déli országok. Tehát ez egy szimuláció, Ennek a gyakorlatnak természetesen megvannak a korlátai. Ez azt jelenti, hogy például a gazdálkodások tulajdonságait a 2013-as állapot alapján számoltuk ki, pedig nagyon sok esetben ezek a gazdaságok változnak, például növekszenek. Úgyhogy megvannak ennek a számításnak a korlátai. Ezt a gyakorlatot azért végeztük el, hogy legalább valamennyi betekintést nyerjünk a helyzetre. Aztán a kutatás során felvettük a kapcsolatot különböző érdekelt felekkel, és ők megerősítették azt, hogy a közvetlen kifizetések nagyon fontosak. Which have information already about, say, 2014, 15 and 16 experiences also. They... És megerősítették tehát az elképzeléseinket. Aztán azt mondták, hogy nagyon fontos lenne innováció segítségével a versenyképességet növelni, illetve a termelékenységet emelni, hiszen ez elmaradásban van, mondjuk a tejágazattal összevetve. Ezen kívül kiszámítható intézkedéseket szeretnének, hosszú távú gondolkodást, illetve olyan intézkedéseket, amelyek egyenlő játékteret biztosítanak az Európai Unión belül, de harmadik féllel szemben is. tehát egy egyenlő bánásmódot szeretnének. Ami pedig a kiszámíthatóságot illeti, ez részben kapcsolódik a kivételes intézkedésekhez, gondolok itt például a tejágazatra, az bizonyos gazdálkodók esetében üdvözlendő, más gazdálkodók azonban azt mondják, hogy ez elmélyítette a válságot, például a kínálat növekedett. Összességében azt mondhatjuk, hogy támogatják a szakpolitikai támogatást, és az arra számítanak, hogy középtávon ez hozzájárul majd az, az egész ágazat életképességéhez. Illetve emiatt az életképesség megvalósulása miatt aggódnak. Tehát átmenetileg megfelelő a jelenlegi helyzet, de nem szeretnénk, hogyha hosszú távon is ugyanez lenne érvényes, azt szeretnénk, hogyha önállósodnának a gazdák, gazdaságok. Ami a mi nézőpontunkat illeti, az egészet ö, értékeltük, és a következő következtetéseket vontunk, vontuk le. A jelenlegi kapban nagyon sok ö, politikai intézkedés, szakpolitikai intézkedés született, konkrétan a szarvasmarha ágazatra vonatkozóan, tehát új intézkedések helyett azt mondhatjuk, hogy már így is a jelenlegi keretek között sokkal több eredményt érhetnénk el. Három lehetőséget néztünk. És ezeket megbeszéltük az érintett felekkel. Ezek nem teljesen újak. Igazából ezek már, ezeket már láttuk a piac feltérképezése során. Először is egy legelői prémiumot ad, ajánlhatnánk a tejelő marhák számára, itt az EU13-ra gondolunk alapvetően, illetve számszerűsítenénk a legelőtt területeket a biodiverzitás, illetve a zöldítés érdekében. Ausztria például már használ ilyen rendszert. Most a, a hegyi régiókra vonatkozik ez, de esetleg ezt ki lehetne terjeszteni Európa más területeire is. Aztán a második gondolat a piaci átláthatóság, illetve a tájékoztatási kezdeményezések. különösen a szarvasmarva esetében itt nagy mértékben javíthatnánk még a helyzetet. És végül a termék differenciálás, illetve az intézményi export előremozdítása. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyre inkább a világpiacra kell hagyatkoznunk mind a két ágazat esetében, most pedig tudjuk, hogy egyre jobbak az export lehetőségeink, Például a közel-kelettel fenntartott kereskedelmi kapcsolatok az élő állat kereskedelemben jelentősek. Az Európai Bizottság további két millió eurót folyósított arra, hogy ezt figyelemmel kövessük. Szerintünk ez jó lépés, de további, további előrelépésre lenne szükség. pełna. Bardzo... Nos, ez egy nagyon teljes körű, kimerítő és hosszú prezentáció volt, 40 perces, de ezt megengedhetük magunknak ma délután. Nagyon köszönöm, most pedig megnyitom a vitát, kérdéseket tehetnek fel, felszólalhatnak. Loázó képviselő kezdi. Köszönöm, elnök úr. Csak egy dolgot szeretnék pontosítani. Nagyon érdekes dokumentumokat kaptam a mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről, de megint csak angol nyelvűek ezek. Jó lenne, ha lefordítanák franciára. Franciaország ugyanis az egyik fő mezőgazdasági ország Európában, és Németországgal együtt az EU alapító országa is. Ez csak egy záruljás megjegyzés a marha termesztők elnök azt mondta, hogy 20 ezer gazdaságot fenyeget a mérlegel kapcsolatos probléma. Ugye a francia marhahússal kapcsolatos embargó megszüntetése Kínában várható, ugyanakkor a CETA aláírásának következménye lehet 60 ezer tonna marhahúsra, és ez ugye olcsóbbá teszi majd a marhahúst, ugye megszűnnek a vámok is, és ez egy teljes mértékben tisztességtelen versenyt teremt. Jelenleg a gazdálkodók a termelőárak alatt értékesítik az árujukat, ez szörnyű. Minimális garantált árakat javasolnak a termelőknek. Jelenleg Franciaországban ennek a politikának az eredménye naponta két öngyilkosság, ez egy hivatalos adat, háromszor annyi öngyilkosság van, mint 2016-ban, ez drámai. Aztán öt gazdálkodó közül egy abba hagyja a gazdálkodást, 20% a gazdálkodóknak felhagyott a gazdálkodással, tehát ötből egy, és látható, hogy milyen károkat okoz ez, agr ez az agrárpolitika. Itt sokaknak 400 euró alatti az átlagjövedelme, ez elfogadhatatlan. Óhatják-e folytatni ezt a szakpolitikát, amely megöli a mezőgazdaságunkat? Pani poseł Hojbusz. képviselőasszony. Köszönöm. Köszönöm ezt a tanulmányt is. Itt ülök. Az volt az érzésem, hogy nagyon sok pont nagyon kegyensúlyozottan közelíti meg a problémát, hogyha az exportra gondolok, nem vagyok nagy támogatója az exportnak, nem látok ebben olyan hatalmas esélyeket, azonban elismerem, hogy ez az export, ez gazdaság és politikai fejleményektől függ az importországokban, ezt jónak tartom, ha meg akarjuk nézni, hogy ott mi is történik. Vonzó növekedési piacokat láthatunk Kínában, Indonéziában. Meglátjuk, hogy ez majd valóban bebizonyosodik-e. Az egyetlen, amit kicsi hiányolok ebben az összefüggésben, hogy nem néztük meg a politikai koherenciát a felüldő országokkal, nem ebben a szakbizottságban, de a fejlesztési szakbizottságban az egy nagyon nagy téma. Talán ezzel is foglalkoznunk kellene, hiszen különben nem vagyunk következetesek. Aztán itt a haszon marháknál többféle marhafajta van, fontos lenne a nagyobb rugalmasság, ellenálló képesség a gazdálkodók körében. Ez nagyon jó, és ezért hálás vagyok. Talán jobban ki kellene dolgozni, hogyha nagyon speciálisan, a teljesítményre tenyésztünk, akkor fontos, hogy maguk az állatok is egészségesek legyenek. Ugye, hogyha nem elég ellenálló képesek, az a gazdaságok gazdasági ellenálló képességével is összefügg, nagyobbak lesznek ugyanis az állatorvosi költségek, de jó, hogy ezt a megközelítést beépítették. Amivel nem értek teljesen egyet, és ez a fólias megmutatta, ez a 19-es térkép, az állattenyésztők koncentrációjáról van ott szó, és ott azt írják, hogy a nemzeti törvények ezen társadalmi és ökológiai aggodalmak kizárására az ágazat gazdaságosságát fenyegethetnék. Én ezt némileg fatálisnak tartom, hogyha itt látjuk a hat 6,5 per hektáros nagyságot, szerintem ez egy fájdalom küszöbb. A társadalmi vita vitában ezt problémának látják, és nem valós problémának. Nálunk az én régióban is nagyon sok istálót építenek, és ez valóban egy sürgető probléma. Aztán itt a 19-es térképen megint csak szerep. The case in and around the Benelux, north and south of the Alps, as well as the northwestern France. Sie bezeichnen es selber mit... Itt ezt sajnos szarnak kell minősítenem. Ugye itt uh, nem lehet mondani, hogy ez a társadalmi vita része, hanem ez a mezőgazdaság valós problémája. Még egyszer köszönöm a tanulmányt, ez igencsak részletes. Jár képviselő következik. Ja, Köszönöm, elnök úr, még egyszer köszönöm ezt a tanulmányt. Lenne itt még három kiegészítő kérdésem. Az első, az export esélyeket illetően talán ki tudnának ki tudnak fejteni, hogy miért olyan fontos az export ennek az ágazatnak. Heves vitek zajlottak, hogy az export jó-e vagy sem, mert ugye az árkedés is idejön, és egyesek szerint ha valaki exportál, akkor a világpiaci áringadozásoktól teszi magát függővé. Mi a véleményük erről? A második dolog az optimális állatállomány kérdése, ez is része a vizsgálatuknak, hol lennének a küszöbe, és mi az összefüggés a gazdaságok száma és az állatállomány sűrűség között. Nagy állatállomány volt például az NDK-ban, ugyanakkor az állatállomás sűrűség az nagyon csekély, tehát az állat állomány sűrűség nem korrelál az, a gazdaságok sűrűségével, hanem ezek számával. Inkább nem tudom, hogy ez helyes ez a megállapításom. Aztán a ö, teljesítményhez kötött kifizetések ö, kérdése. Itt ugye egyes régiókban a régiók azt tesznek, amit akarnak a marhahús termelés kapcsán, ha nehézségekkel küzdenek, ugye végeztek el vizsgálatokat azt illetően, hogy a termeléshez kötött támogatás hol vezet versenytorzuláshoz. Németországban ezt a fajta támogatást le megszüntették, egyesek szerint ezt újra be kellene vezetni. Ugye itt a, ezen támogatások és a versenytorzulás közötti összefüggés érdekelne engem, és aztán az árra kérdeznék rá, tehát mi a véleményük önöknek arról, hogy a termeléshez kötött támogatás észszerű dolog, avagy sem? Ačiū gerbiamas pirmininkė, <clears throat> ačiū pranešėjams, iš tikrųjų buvo įdomu ir man. Köszönöm, elnök úr. és nagyon köszönöm ezt az átfogó bemutatót a tanulmányról, nagyon érdekes volt. Ami az adatokat és az ajánlásokat illeti, ezek a korábbi közös agrárpolitikán alapulnak 2013 előttről, tehát eh, gondolom, hogy a mai eredmények mások lennének, hogyha 2016-ban elemeznénk az adatokat. Azóta ugyanis egy komoly válságot éltünk túl, amit, aminek komoly kihatásai vannak. Tehát a 2013-as adatokból levont következtetések talán némileg félrevezetőek. Az adatokat, nyilván csak azokat az adatokat tudják felhasználni, amelyekhez hozzáférhetnek, de talán jó lenne, ha a jövőben újabb vagy frissebb adatokat vizsgálnának, amelyek tükrözik a jelenleg érvényben lévő kapot. A szarvasmarha gazdaságok száma csökken, a belső kereslet telítődött, ha a gazdaságok száma csökken, akkor nem hiszem, hogy telítettségről beszélhetünk, sőt, inkább problémákkal kell szembenéznünk a belső piacon. Tehát ezeket kéne megpróbálni előrejelezni és korrigálni az adatokat. Ezen kívül említette, ha nincsenek közvetlen kifizetések, akkor egy sor gazdaság nem nyereséges. A közvetlen kifizetések más és más képet mutatnak az egyes tagállamokban. A következtetéseikben nem mondták meg konkrétan, hogy az egyes országokban milyen hatása van a közvetlen kifizetéseknek, ugyanis itt legalább háromféle módon jelentkezhet a hatás. A közvetlen kifizetések hatása tehát nem tekinthető egységesnek az egyes tagállamokban ami pedig a gazdaságok életképességét illeti, itt is elég nagy különbségek mutathatók ki, és a kihívásokról elmondottak rendben vannak, de szerintem ennél nagyobb kihívásokkal kell számolni, például a balti országokban az afrikai sertéspest is helyzet egyre romlik, és ez egy igen komoly kihívást jelent a balti államok számára, sőt Lengyelország egyes részeiben is. Tehát nem hiszem, hogy nem hagyatkozhatunk pusztán a múltbeli helyzet elemzésére. A nyugat-európai országokban a madárinfluenza okozott komoly kihívásokat, és szeretnék néhány szót hallani önöktől például a következtetéseikkel kapcsolatosan arról, hogy nem csak a közvetlen kifizetésekről, hanem az árakról is beszélnünk kell, hiszen ezek is fontos szerepet játszanak. Hogyan biztosíthatjuk azt, hogy a jövedelmezőség stabilabb legyen a jövőben? Köszönöm, elnök úr. Érdekes ez a jelentés. Az e, marha ágazatban majd meglátjuk, és megnézzük, hogy a más ágazatokban is e, készülnek-e tanulmányok, mert más ágazatok is küzdenek nehézségekkel. Ugyanakkor nagyon érdekes volt ez a tanulmány szeretnék néhány kommentárral élni, és lenne néhány konkrét kérdésem is. Önök ezt az ágazatot alaposan megvizsgálták, és azt hiszem, hogy a tej ágazatban kialakult válság kapcsán milliárdokat fizettek ki, de a problémák még mindig fennállnak. Teljesen mindegy, hogy ki szól a kérdéseimre. Két kérdésem van. Az egyik, úgy vélik-e önök, hogy a szervezeti struktúrái a tejágazatnak jobb versenyképességhez vezetnek, hogyha valaki termelő szövetkezeti tag, akkor ez egy valódi hozzáadott értéket jelente. És a második kérdésem, önök azt mondották, hogy a további közvetlen kifizetésekre van szükség, azonban milyen javulást eredményezett ez ezen területen a tejcsomag alkalmazásával? Tehát ez a tejcsomag miféle javulásokat hozott ebben az ágazatban, vagy egyáltalán nem is volt javulás? Tehát ez a teljes intézkedés csomag valóban hatékonyan került a végrehajtásra az ágazatban, és mihez vezetett? Köszönöm. Nagyon érdekes előadásokat hallottunk. Az első előadóhoz szólnék. Egy grafikont mutatott az a tejárak volatilitásáról, és egy hirtelen emelkedés mutatott az ábra 2007 után. Ez az ingadozás nem szezonális ármozgásoknak köszönhető a tavaszi áremelkedések következtében például a második előadó ábrája még mindig fent van, itt a legeltetési prémiumról beszélt. Most vegyük például a jó ágazatot, ahol 15, tehát egy anyaállat, anyaállatonként 15 fontos prémiumot fizettek. Ennek eredményeként az emberek felhalmoztak, annyi juhot kezdtek el tenyészteni, tartani, amennyit csak bírtak, és ez pontosan a piacsal ellentétesen működött, ugyanis több bárányt termeltek, mint amennyire a piacnak igénye lett volna. Na most ebből a tanulságot levonva, és megnézve ezt a legeltetési prémiumot a szarvasmarha ágazatban, ez nem egy ilyen nyitott végű valami, hogy akkor ott felhalmozzák az állományt. Itt nincs -e esetleg egy maximum gazdaságonként vagy igénylőnként, és nem csak bizonyos típusokra vonatkozna. Gazda úr, is említette a visszaesést. Mi is vizsgáltuk a francia viszonyokat, ahol egyre inkább felosztották a gazdaságokat, úgyhogy már az üzemére teljesen gazdaságtalan volt, és nyilván valamilyen kigazításra szükség volt. Elmondhatjuk-e, hogy a legtöbb gazdaság egyszerűen felhagyott a termeléssel, mert túl kicsik lettek. És végezetül ha közpénzekből akarjuk segíteni a mezőgazdaságot, akkor talán a méltósággal történő visszavonulás lenne a megfelelő megoldás, amikor is egy visszavonuló, nyugdíjba vonuló farmernek egy általány összeget fizetnének. És akkor lehet, hogy potom pénzért átadná a földjét egy fiatal gazdálkodónak, és azt hiszem, hogy ezzel ezt a generációs szakadékot is át lehetne hidalni. Ennyi, köszönöm. Panfáru. Uh, thank you. Very interesting uh, debate. Um, uh, one of the speakers mentioned. Köszönöm, nagyon izgalmas ez a vita. Az egyik előadó arról beszélt, hogy a gazdálkodások saját lábukon álljanak meg. Ez olyan, mint hogyha azt kérnénk, hogy a, a biciklisek a saját, saját erejükből legyőzzék a világbajnokot, de hát ez nem fog, nem fog bekövetkezni. Ugyanez vonatkozik erre az ágazatra. Hogyan hogyan tudunk versenyre kelni, hogyan lehet a magas szabványoknak eleget tenni, teljesen eltőre, eltérőek a megélhetési költségek, tehát hogyan tudunk versenyre kelni egymással. Aztán, hogyha egy nettó exportört kérdezünk meg, azt látjuk, hogy a kereskedelemben lehetünk erősek, de nem tudjuk egész egyszerűen etetni mindazokat a szarvasmarhákat, amelyeket tenyésztünk, importálnunk el önök szerint. Mi a helyes út? Hiszen valóban nagyon sok érdekes prezentációkat hallottunk az elmúlt években, például a proteire vonatkozóan, illetve arra, hogy milyen típusú protein kell ahhoz, hogy élelmezzük, ellássuk a mostani állatainkat. Van itt egy nagyon erős motor. Az állatban miről van szó? Mindig is a szójától fogunk függni? illetve hogyha ez így van, akkor valóban megnézzük, hogy milyen termesztési lehetőségeink vannak, vagy megnézzük, hogy esetleg milyen más típusú proteint hozhatunk létre, vagy esetleg olyan fehérjét, olyan proteint, amely nem tartalmaz aminósavakat, vagy annak teljes láncozatát, láncolatát, illetve az is lehet, hogy vannak olyan állatok, amelyek ezt nem tudják teljes mértékben feldolgozni, és aztán aztán a végén esetleg olcsóbban kell eladni az országot. Amikor az európai szarvasmarháról beszélünk, akkor valós európai szarvasmarháról kellene beszélni, ahol, amely szarvasmarha itt legelt, ilyen ö, európai ö, fehérjét kapott, és minden élet, az életciklusának minden, minden egyes része itt Európában történik. Ez egy óriási, erőlép, óriási előrelépés lenne. Tehát vagy eltávolodunk attól az állattól, amely erre a típusú fehérjére uh, hagyatkozik kizárólag, vagy valamilyen más megoldást találunk. És végül az, hogy a saját lábunkon megálljunk, ugye visszatérek ehhez a gondolathoz. A francia képviselő uh, a kanadai statisztikát említett. Hát hogyan, vers, hogyan versenyezünk Kanadával például? Megint arról csak beszél, arról beszélünk csak, hogy hogyan versenyezhetünk, olyan, mint hogyha verseny lovakká ö, alakítanánk saját magunkat, és mindig csak a legerősebb marad életben. Az embereket közben öngyilkosságba sodorjuk, illetve gyengeségbe és szerény helyzetekbe, Tudjuk, hogy mire vezetnek ezek az intézkedések, óriási stressz helyzetekhez a, az óceán mind a két oldalán. Hosszú távon egyre kevésbé lehet, le, egyre kevésbé van lehetőségünk arra, hogy a saját lábunkon álljunk. És miért, miért nem e-mailen kapjuk ezeket az anyagokat, eh, franciára is lefordítva, mert a francia nyelv is kiváló, kiváló nyelv. Jó lenne tehát minden nyelven megkapni ezt, de e-mail formában. Hajszling úr következik. Azt hiszem, hogy itt egy-két tény napvilágra kerül, de azt is megmutatja mindazt, hogy mennyire instabil ez az ágazat Ugye itt számadatok hangzottak el, de ha megnézzük a gazdálkodók számát, ez is nagyon erőtesen csökkent, az export növekedés csak azok számára érvényes, akik még gazdálkodnak. Itt most láthattuk ezt a drámai visszaesést a gazdálkodók számát illetően, akik akár húsmárát, akár tejmarhát tenyésztenek. Ugye az export piac, ez még mindig a jövő kérdése. Itt minőségi termékekkel lépünk a piacra. Hogyha jól olvasom, akkor itt nem minőségi termékekkel vagyunk az exportpiacon, hanem tejporral, nem pedig minőségi sajttal. Valóban ez az a stratégia, amit a jövőben folytatni óhajtunk? És aztán itt van ez az erőteljes függőség az ágazatnak a közvetlen kifizetésektől. Ha a jövőben tekint, jövőbe tekintünk, és átgondoljuk, a közvetlen kifizetések rendszerét, hogy ezt vajon valóban tartósan meg akarjuk-e őrizni. Vannak esélyek ezen ágazatok, ágazat szemre, hogyha megszűnnek a közvetlen kifizetések. Ugye Ausztriából hallottunk érdekes példát, és ez Dél-Németország számára is érdekes példa. Kisvállalatok vannak jó értekesítésre, amely az európai minőségi piacra orientálódik, tehát valóban annyira függünk a növekvő exportpiacoktól? És az utolsó pontom, ugye itt a közel-kelet irányuló exportról beszéltünk, de itt legyünk óvatosak, nem csupán az állatvédelmi szempontról van szó, hanem közel-keletről, ugye Törökország, mint jövőbeli piac, Hát ezt szerintem nem kellene így megjelenteni, és Oroszországról is voltak nehézségeink, instabil régiókat nem kellene exportpiacként beállítani az EU gazdaság számára és az európai országok számára. Köszönöm szépen. Most pedig a lista alapján, amelyet átadtak nekem, térjünk át a bizottság, az Európai Bizottság képviselőjére. Thank you, uh, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni az Agri titkárságának, hogy megbízást adott erre a tanulmányra, és az eredmények egy nagyon megalapozott munkát tükröznek. Nagyon szeretnék gratulálni a Wageningeni Egyetem képviselőinek, hogy egy ilyen terjedelmes adatbázist összeállítottak ez mindannyiunk számára egy jó munkaeszköz lesz az elkövetkezendő hónapokban, években. Itt egyértelmű, hogy a szarvasmarha ágazat meglehetősen összetett és érzékeny, ez a tanulmány is rámutat erre az összetettségre, és emiatt nagyon nehéz mindenki számára kielégítő megoldást találni. A tejágazat nagymértékben integrált, és ez talán az egyik legfontosabb ágazat, és a szarvasmarha hús ágazattal együttvéve a teljes európai mezőgazdasági termelés 40%-át adja. Tehát ez tulajdonképpen az európai mezőgazdasági politika egyik legfontosabb eleme. Tehát minden eredményt, minden információt nagyon komolyan kell vennünk, a, többek között azokat is, amelyeket itt most ma délután megismerhetünk. Nekem nagyon tetszett a munkájuk. Még néhány szempontra szeretnék reflektálni, ami a bizottsági szolgálatok munkájában is, illetve az érdekelt felek számára is megjelenik a piaci információkkal kapcsolatosan és hogy ez hogyan kapcsolódik a mi munkánkhoz. Annak érdekében, hogy az árképzés átláthatóbb legyen mindazok számára, akik számára ez döntő fontosságú. És itt most nem csak a hús figyelő, hús árfigyelő szolgáltra gondolunk, ami meglehetősen aktív. Talán a tej, termékek árfigyelése jobban ismert, ez már régebb óta működik. Minden esetre az ár adatgyűjtése némi nehézséget okoz számunkra, és ez az egyik legfontosabb elem vagy terület, ahol együtt kell működnünk, tovább kell fejleszteni az ismereteinket a jelenlegi árképzéssel kapcsolatosan, hiszen ez rendkívül fontos az általunk vizsgált kezdeményezések szempontjából, tehát az áringadozás, a kockázatkezelés és minden egyéb számokra fontos kérdés szempontjából, ami a tisztességtelen versennyel kapcsolatos munka keretében történik. Tehát e tekintetben számíthatnak az érdeklődésünkre. A belső fogyasztás csökken, különösen hústermékek esetében, de bizonyos tejtermékek esetében is, annak érdekében, hogy a fogyasztást legalább szinten tartsuk és ösztönözzük, illetve azokat a termékeket próbáljuk a piacon megjeleníteni, amelyek magasabb értéket jelentenek számunkra. Ezekhez azt kell biztosítani, hogy a gazdálkodók minél magasabb árat kapjanak a termékükért. És e tekintetben szeretnénk az önökkel való együttműködésünket tovább erősíteni és számítunk arra, hogy a különböző megfigyelő központokat és szolgálatokat az önök tanulmányaival is megtámogassuk. Hát röviden és nagyon fókuszáltan mi erre törekszünk. Minden esetre gratulálunk a parlamentnek is, illetve a tanulmány szerzőinek. Panowie eksperci, panowie profesorowie, proszę o odniesienie się. Nagyon jó, most pedig a szakértőknek adok szót, hogy válaszolhassanak az elhangzott észrevételekre és kérdésekre. Yes, let me start with the, the first uh, question from France. Először is a francia kérdésre reagálnék. az alacsony árak, illetve az ezzel kapcsolatos nehéz helyzet. Nos igen, lehet, hogy itt egy minimál árat kellene meghatározni. Itt azt hallottuk, hogy a kap megöli a gazdálkodókat, illetve a gazdálkodásokat. Nos, annyit mondanék, hogy láttuk, hogy milyen eredmény ö, hozott a mostani válság. Értem, hogy mire gondol, értem az érveit. Szerintünk nagyon fontos az, hogy egy kicsit hátralépjünk és megvizsgáljuk, hogy esetleg a kap nélkül sokkal rosszabb helyzetbe kerültünk volna. That was also why I made this distinction between the short run and the medium. Ezért próbáltam különbséget tenni a rövid és középtáv között. Rövid távon a közvetlen kifizetések, illetve a kivételes intézkedések, ebben a két ágazatban fontosak. Lehet, hogy néha ezek túlságosan későn jöttek, vagy nem voltak elég mérehatóak, de mégis megpróbálták kezelni a válságot. Másrészt látható az is, hogy az érintettek azt mondják, hogy hosszú távon, ha ennyire függünk a közvetlen kivizetésektől, akkor tulajdonképpen azzal azt mondják, hogy jobb lenne ettől megszabadulni, és inkább a termelékenységre és más dolgokra tenni a hangsúlyt. Ez pedig valamit jelez. látjuk, hogy jó pár ország esetében ez problémát jelent. Mások is megemlítették ezt. Hogyha annyira kicsik a gazdák, gazdaságok, hogy nem életképesek, akkor lehet, hogy ez a visszavonulási forgatókönyv, vagy az erre vonatkozó javaslat esetleg működőképes, hiszen esetleg ezzel életképesre tesszük ezeket a gazdaságokat, azaz bezárják kapuikat, de egy jó módon, és lehetőséget nyitnak másoknak. Tehát valahogy megoldást kell találni. Going to the, to the second uh, speaker. Aztán a második felszólaló a fejlődő gazdaságokkal kapcsolatos koherenciára mutatott rá. Igen, értem, hogy mit gondol. Hadd mutassak rá arra, hogy a mandátum keretében megpróbáltunk a konkrét kérdésekre választ adni, tehát remélem érti, hogy mit akarok mondani. Nem azért nem mentünk bele ebbe a témába, mert nem érdekel bennünket, hanem azért, mert erre nem kaptunk kérdést, ez nem volt benne a mandátumunkban. Remélem érti, hogy mit akarok mondani. He, he had a, um... Jár úr, ami az export lehetőségeket illeti. Nos, mindig jó az export? Illetve hogyan vonatkoztatható ez a saját helyzetünkre, hiszen akkor ugye a volatilis világpiaci áraktól függenénk. Most nem tudom, hogy melyik irányba szeretne ellépni. Értem, hogy mit mond, vannak itt elképzelések, de azt látjuk, hogy a húsfogyasztás szépen visszaszorul, és a szarvasmarha tenyésztés bizonyos mértékben emelkedik, és azt is látjuk, hogy a fehérje termékek iránti kereslet növekszik világszinten, és erre utaltam az megjegyzésemben. Amikor pedig azt mondta, hogy optimalizálni kellene a dolgokat, és nem szabad összekeverni bizonyos aspektusokat. Egyetértek önnel. Itt a tenyésztés, a, te, a termelés koncentrációját vizsgáltuk. Hollandia, Északnyugat, Franciaország, Dánia esetében a nitrát rendelet problémákat vetett fel. Hollandiában például körülbelül 90 ezer tejelő marhát le kell vágni a rendelet értelmében. Tehát itt van egy környezetvédelmi nyomás is. Bizonyos régiókat tehát probléma sújt, erre utaltunk. Tehát itt vannak környezetvédelmi korlátok, lehet, hogy a jó okot szolgálják, de akkor is ezeket meg kell említeni. Aztán Ropé úr, hogy az adataink nem hagyatkoznak-e túlságosan a régi rendszerre. Nos, részben talán, de ahogyan elmondtam, ezért végeztük el a szimulációt. Célunk az volt, hogy egy, megnézzük, hogy a 2016-os kifizetési rendszer hogyan alakul a gazdálkodási rendszerben. Természetesen a második pillér intézkedésekre vonatkozóan korlátozottak voltak a lehetőségeink. Ott az volt az érzésünk, hogy egész egyszerűen nincsenek megfelelő adataink. Tehát igen, itt vannak korlátok, de megpróbáljuk a jelenleg rendelkezésre álló információkat feldolgozni. Then with respect, there was a question with respect to the um, um, to the milk packets, if I may. Ami a tejcsomagot illeti, Nagyon sokat költöttünk a szarvasmarhágazatra, a tejágazatra, nézzük, hogy a tejcsomag milyen hatást fejtett ki. Szerintem itt több elemmel kell számolnunk. Egyrészt a piac átláthatósága, a piaci megfigyelés növekedett, aztán Természetesen ott vannak a termelői csoportok, a termelői szervezetek. Azt hiszem, hogy volt egy olyan tanulmány, amely bizonyítékokat próbált felmutatni. Számomra nem egészen világos még, hogy mi a helyzet. Elég nehéz pontosan látni ezt. General impression is, is, is uh, a positive contribution. Um, then with respect aztán ami, ami a legeltetési prémiumra vonatkozó javaslatot illeti, ugye ezt az EU-s prémiumhoz hasonlította, azt kérte, hogy fejtsem ezt ki. Mihez kellene ezt kapcsolni például a, az élőállat sűrűséghez? Tehát az állomány sűrűséghez? Hát igen, ez mindenképpen egy olyan követelmény, amelyel kikívánjuk egészíteni ezt a rendszert, és természetesen végig lehetne gondolni, hogy milyen kritériumokat kellene még alkalmaznunk. Szerintem itt azért nem ugyanarról van szó, az új tagállamokban, hogyha még így hívhatjuk őket, látjuk, hogy a, a szopos marhák esetében az állomány csökken, és ezt valahogy helyre kell állítani. Ugyanez vonatkozik az összekapcsolt támogatásra. Ennek negatív hatása volt a versenyképességre. Jár úr említette ezt, igen. Valóban ez problémát jelent, és azért megkérdezett érintettek megemlítették ezt a problémát. Hogyha megnézzük a jogszabályokat, akkor azt látjuk, hogy lehetőség van ilyen jellegű támogatásokra konkrét helyzetben, olyan ágazatokban, amelyek nehézségekkel küzdenek, tehát például a marginális területekre gondolok, ott, ahol az ágazat hanyatlóban van, ott lehet ilyen összekapcsolt támogatást nyújtani annak érdekében, hogy stabilizáljuk a helyzetet. Itt a kérdés a következő. Hogyha megnézzük például a tejelő marha gazdálkodásokat, azt látjuk, hogy Franciaországban ennek a fele támogatást kap marginális területeken. De hogyan ellenőrizzük mindezt? De ugyanígy gondoljunk a cukorépa termelőkre Lengyelországokban ott az egész ágazat marginális? Meg kell nézni tehát a számokat, azt mondhatjuk, hogy jó lenne egy kicsit alaposan szemügyre venni az adatokat, megnézni azt, hogy ezt az intézkedést hogyan alkalmazzák jelenleg, megfelele az egész jogszabály intenciójának, tehát egy ellenőrzést kellene elvégezni most az első jelek alapján igen, értem, hogy vannak olyanok, akik a verseny miatt tartoznak. Um, maybe I can give ask my would you like to yeah. Let me add some néhány gondolattal én is szeretném kiegészíteni. Több képviselő felvetette, hogy inkább frissebb adatokat kellene feldolgozni. A jelentésben szereplő adatok a legfrissebb rendelkezésre álló adatok voltak 2016-ban, amikor a tanulmányt készítettük. Tisztában kell lenni azzal, hogy ezek az adatsorok meglehetősen bonyolult összetett adat sorok az Eurostattól, illetve az Európai Bizottságtól származnak, tehát ezen adatok feldolgozása általában két-három évbe telik, tehát egy természetes e, idő eltolódás van az adatgyűjtés és a feldolgozás között. 2016 őszén, amikor a jelentést készítettük, akkor csak a 2013-as adatokat, adatok álltak rendelkezésre, ezek voltak a legfrissebb, nyilvánosan hozzáférhető adatok. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a legérdekesebb időszak az EP szempontjából az elmúlt két év, ezek, e, ezt a két évet nem tudtuk feldolgozni részben, mert a piaci adatárakban meglévő adatok ugyan frissebbek, de a gazdaságokra vonatkozó részletes adatok két év, legalább két éves csúszással vagy időeltolódással állnak rendelkezésre. Köszönöm szépen wyjątkowo szeroki. Köszönöm ezt a tanulmányt, amely rendkívül részletes. Mindezt tehát megtalálható abban a dokumentumban, amelyet megkaptunk. Úgy vélem, hogy ez sokat segít majd nekünk abban, hogy a jövő felé forduljunk és elgondolkodjunk ezen elgazat jövőjén, a kap módosításainak fényében. Sokan kérdezték, hogy nem kellene egy specifikus prémium rendszer a kap keretein belül bizonyos gazdaságok számára. Nagyon sok gazdaság létezik jelenleg, amelyek a hagyományos módszereket alkalmazzák, ez lehetővé teszi a talaj minőségének javítását, és azt, hogy észszerű módon működjenek a gazdaságok. Köszönöm még egyszer, és áttérünk a következő napi rendi pontra. Mindenféleképpen kapcsolatba lépünk még majd önökkel. Köszönjük tehát a szakértőinknek, és nézzük a következő napi rendi pontot a mezőgazdasági összetevője a kereskedelmi tárgyalásoknak címmel a jelenben és a jövőben. Beszélünk itt a halmozott megközelítésről is, és ágazatonként megvizsgáljuk a helyzetet. Jelenleg folynak a tárgyalások Japánnal. Ezek a tárgyalások vannak a legelőre haladottabb stádiumban, de megnézzük, hogy mi történik a Mercosurral, Új-Zélandal, Ausztráliával többek között, aztán pedig az USA-val. Itt többek között azt is meg kell majd néznünk, hogy a Brexit kapcsán milyen irányba haladnak majd a dolgok. A főigazgató helyettesnek, John Clark fog szót adni, aki tud minket tájékoztatni erről, és a DigiCenter részéről is itt van valaki a kérésünkre. Ma délelőtt kértük ezt, a bizottság nagyon gyorsan reagált. Itt a brazil marhahús behozataláról lesz szó. Michel Skemel úr itt van körünkben, és majd kérdéseket tettünk fel neki, információkat kérhetünk arról, hogy mi is történik. Mindezt sürgősséggel indítottuk, talán a tájékoztatás nem lesz teljes körül a bizottság részéről, azonban tudjuk, hogy önök szorosan nyomon követik ezeket az ügyeket. Először tehát Clark úrnak fogok szót adni. Már számos alkalommal lejött hozzánk, foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és minden egyes esetben, amikor itt volt, nagyon nagy örömmel hallgattuk önt, mert beszámolói mindig rendkívül érdekfeszítőek. Tessék, öni a szó. Well, thank you. Köszönöm, elnök úr remélem, hogy nem ez lesz az utolsó látogatásom. Igyekszem a rövid hozzászólásomat két témaköré csoportosítani. Röviden először is szeretnék beszámolni a legutóbbi fejleményekről a kereskedelmi tárgyalásaink kapcsán, nemzetközi tevékenységünk kapcsán. Másodszorban néhány gondolatot szeretnék megosztani önökkel a várható kihívásokról a kereskedelem politikánkban, és hogy ez mit jelent majd a mezőgazdaságra, a kapra nézve. Nyilván eh, a kérdéseikre is szívesen válaszolok majd. A Szante kollégám is eh, jelen van, Skanden és Vandai kollégák, eh, akik szintén majd válaszolni fognak a legutóbbi brazil marhahús botrányjal kapcsolatos kérdésre. Tehát a közelmúltbeli fejlemények, bilaterális tárgyalásokról, először is a Japánnal folytatott tárgyalásról szeretnék szólni. Itt egy eh, komoly piaci hozzáférés kínálkozik mezőgazdasági termékekre vonatkozóan, és a tárgyalások során az agrárágazatra vonatkozóan csak tentatív jelzések voltak. Tavaly decemberben nem tudtuk lezárni a tárgyalásokat, mert még túl sok nyitott kérdés volt. A, ezt a szabadkereskedelmi megállapodást szeretnénk még nyár előtt tető alá hozni. Juncker úr AB miniszterelnökkel találkozott ma, úgyhogy ők is erre törekszenek. A további folyamatban lévő tárgyalásokról. A TTIP egyelőre befagyasztásra került. Néhány héttel ezelőtt vettük számba az eddig történteket, erre vonatkozóan még nem hoztuk nyilvánosságra az anyagot. És annak ellenére, hogy itt némi visszalépés történt a TTIP e kapcsolatosan más szabadkereskedelmi megállapodások viszont jó úton haladnak, például a Mercosur esetében. Ez a téma önök előtt is már gyakran szerepelt, és továbbra is körültekintően fogjuk figyelembe venni az önök szempontjait, illetve számítunk az önök támogatására a Mercosur partnerekkel folytatott tárgyalások során, hiszen ez egy mezőgazdaságilag különösen érzékeny terület, amit meg kell védenünk. És ez vonatkozik az Új-Zélanddal és Ausztráliával folytatandó tárgyalásokra is, amelyek szintén fokozatosan haladnak. Egy felmérő jellegű anyagot készítettünk, ami alapját képezi a tárgyalásoknak, és a főbb kérdéseket tartalmazza az EU a tanácstól felhatalmazást fog kérni a tárgyalások megkezdésére Új-Zélanddal Új és Ausztráliával várhatóan az év második felében. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez a két tárgyalási folyamat komoly kényes pontokat érint, például a vörös hús és a cukor tekintetében a mezőgazdaságra nézve, illetve a teágazatra nézve is. Úgyhogy igyekszünk körültekintően majd eljárni ezeken a területeken, és reméljük, hogy jó eredményt sikerül elérnünk. És ami a bilaterális tárgyalásokat illeti, még meg kell említenünk Mexikót, várhatóan a tárgyalások idén lezárulhatnak ezen kívül a Fülöp-szigettel és Indonéziával, Tunéziával és Norvégiával is folytatunk szabadkereskedelmi megállapodásokat, a tanács pedig jelenleg vizsgálja a felhatalmazás megadását Törökországgal egy vámuniós tárgyalás megkezdéséről, megkezdéséhez. Mindegyik tárgyalásra vonatkozóan elmondható, hogy kiegyensúlyozott álláspontot kívánjunk képviselni a mezőgazdasággal kapcsolatosan, tehát itt a piachoz való hozzáférést kívánjuk eh, előmozdítani. Ezen kívül eh, egyelőre az egészségügyi és biztonsági kérdések eh, még nem szerepelnek a tárgyaló asztalon. A szabadkereskedelmi megállapodások nem pusztán kereskedelmi politikai eszközök. A nemzetközi agendánk egyre nagyobb része a multilaterális többoldalú együttműködésre irányul, és igyekszünk itt a helyes mezőgazdasági politikákat ösztönözni világszerte. Ez volt az elmúlt két évben a munkánk élvonalában, például a Nairobi konferencia egy komoly siker volt, az EU is ehhez nagymértékben hozzájárult, az export támogatások lebontásában, és vezető szerepet játszunk a következő forduló kapcsán is, a decemberi argentin tárgyalások kapcsán a belső támogatás versenytorzító hatása lesz a napirenden. A Párizsi Egyezményt is megemlíteném, illetve a 2013-as fenntartható fejlődési célokat. A G20-as agrárminiszteri találkozó Berlinben igen sikeres volt. A tagok megállapodtak, hogy jobban együttműködnek a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás területén, a mikrobiológiai rezisztens anyagok területén, illetve az afrikai mezőgazdasági beruházások területén is. Ez egyébként az őszi Afrikai Uniós csúcs találkozón is téma lesz. Tehát szigorúan a kereskedelem területét véve azt hiszem, hogy a mezőgazdaság szerepét, fontos szerepét nem csak a munkahelyteremtésben, hanem a fenntarthatóság szempontjából is sikerült megfelelően képviselnünk. Említettem, hogy egy kicsikét visszalépve a kihívásokról is néhány szót szólnék az elkövetkezendő néhány évben. Először is, ha megnézzük az EU politikai kontextusát, az EU polgárok egyre kritikusabban tekintenek a globalizációra, illetve a szabadkereskedelmi megállapodásokra. Ez számos tagállam választási kampányában is fontos téma, és a kanadai szabad kereskedelmi megállapodás megelőzően is ez igen érzékenyen felvetődött vagy illetve megmutatkozott. Azt hiszem, hogy minden egyes szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán erre számíthatunk a jövőben is. Tehát a globalizáció, a megállapodásaink fenntarthatósága igen érzékeny kérdés. A Brexit nyilvánvalóan egy további új bizonytalansági tényező, rövid és középtávon a mezőgazdasági megalapodásaink kapcsán. De ezen túlmenően Nemzetközileg a kereskedelem politikánk azt hiszem, hogy egy konfrontatívabb környezettel kell, hogy szembenézzen a WTO-n belül is egyre több kereskedelmi vitára kerül sor a korábbi évekhez képest, legtöbbnyire Kínával és az USA-val kapcsolatosan. Sajnálatosan Oroszország továbbra is fenntartja a jelenlegi mezőgazdasági politikai álláspontját, és meglehetősen érdekes, úgymond növény egészségügyi előírásokat, illetve tilalmakat vezetnek be az EU-val és más országokkal szemben. Az Egyesült Államok és bizonyos vegyes jelzéseket adott a kereskedelem politikánkkal kapcsolatosan, ezt tapasztaltuk az elmúlt hetekben. Formálisan visszaléptek a TTIP-től, nem tudja, nagy támogatást élvezett volna, és az USA a tranzakciós egy nulla-nulla játékra játszik a kereskedelmi megállapodásokban ha az USA visszalép a nemzetközi szintérről, akkor ez az EU számára további teret nyit meg az együttműködés eh, előtt eh, Dél-Amerikával, illetve Kínával kapcsolatosan. A kereskedelmi biztos is eh, oda nyilatkozott, hogy az EU kész betölteni azt az űrt, amit az USA hagy maga után. Mexikó Dél-Amerika és Japán esetében mindenféleképpen arra törekszenek ezek az országok, a térség, hogy megkössék a szabadkereskedelmi megállapodást, nem kívánnak egyértelműen csak az usa függni, tehát ők nyitottak a protekcionizmus által jellemzett világban. Inkább hidakat kéne építeni, nem falakat. És azzal zárnám, elnök úr, hogy még szélesebb összefüggésben említeném a mezgazdasági ágazatot, az én nem azt mondom, hogy Európának kell lenni a, egyfajta éléstárnak. Mostanában jelentek meg az adatok a 2016-os adatok, az export 130 milliárd volt, és 19 milliárdos többlettel zárt a kereskedelmi mérleg, nem az agrár kereskedelmi mérleg. Well, that means that our, our trade balance has been positive. Tehát ez azt jelenti, hogy a kereskedelmi mérlegünk már hetedik éve pozitívumot mutat, ami mindenféleképpen az ágazat javát szolgálja, de természetesen további lehetőségek vannak az export növelésére. Ezt mutatta a szabadkereskedelmi megállapodásokra ról készült közelmúltbeli jelentés a tágazatban, illetve egyéb feldolgozott termékek esetében. Ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, hogy nem minden ágazat számára jelent egyaránt vagy egyforma előnyt a nemzetközi kereskedelem, a cukor, a baromfi, a keményítő előállítás esetében erőteljesebb verseny várható, és a versenytársainkkal nem minden esetben liberalizáltuk ezeket a kényes ágazatokat. Végezetül pedig A nemzetközi és európai kihívások komolyak, de biztosítanunk kell, hogy a kereskedelem politikánk hozzájáruljon az érték növeléshez. Így gondolunk például a nyitottságra, az együttműködésre, a konfrontáció helyett, illetve a jogállamiság tiszteletben tartására. Tehát az érték alapon kell kereskedni. Ezt várják az emberek is. A nyitottság azt jelenti, hogy készen kell lennünk a partnerekkel a kapcsolatok szorosabbra fűzésére, ugyanakkor jobban kell teljesítenünk a jövőben. Az érdekel, érdekelt felekkel szemben is gondolok itt konkrétan a gazdálkodókra, a kis gazdálkodókra, akik nem minden esetben győződnek meg arról, hogy a nyílt kereskedelem számukra hasznot jelent az agrár ágazatban. A fragmentáció is komoly probléma a gazdálkodók körében és az élelmiszerláncon belül. Tehát a nyitottság ugyanakkor nem azt jelenti, hogy feláldozzuk az érzékeny helyzetben lévő mezőgazdasági ágazatokat. A szabadkereskedelmi tárgyalások során, ami nem csak a mezőgazdaságra vonatkozik, igyekszünk majd megfelelő biztosítékokat elérni a kényes ágazatok esetében, és ehhez mindenféleképpen várjuk önöktől is a megfelelő érdeklődést, sőt a nyomásgyakorlást is. A kereskedelmi megállapodások azonban nem egy egy irányú utca. A mezőgazdaságot tekintve néha kompromisszumokat kell kötni, engedményeket tenni, de hát a végső döntés az ilyen engedményekkel kapcsolatosan politikai, figyelembe véve azt, hogy mit kínálunk fel, illetve mit kapunk. A partnerekkel való kapcsolatrendszer rendkívül értékes, éppen ezért nyílt fórumokon igyekszünk tárgyalni, hogy az esélyegyenlőséget biztosítani tudjuk, és igyekszünk a WTO-n belül is megőrizni vezető szerepünket. És a kereskedelmi megállapodásokat inkább arra használunk fel, hogy a fontos értékek mentén a környezet, a fenntarthatóság, az állatjólét és hasonló értékek mentén folytassuk. A jogállamiság azt jelenti, hogy először is tiszteletben kell tartani az általunk ratifikált megállapodásokat, ugyanakkor a kereskedelmi partnerektől is elvárjuk, hogy ők is megfeleljenek a kötelezettségeiknek, tehát az általunk élvezett előnyöket mindannyian egyaránt ér, élvezni tudjuk. Um, Ami a mezőgazdasági illeti illetve Hogan biztos urat, ők is jelen vannak a különböző tárgyalások során, a gazdasági diplomáciában, tehát ők is részt vesznek magas szinten. Hogan biztos úr és én Kanadába és az USA-ba látogatunk tavasszal, valamint ellátogatunk Iránba és a Perzsaöböl térségébe is ősszel, illetve jelen vagyunk Kanadában, Kínában, Indiában és másúttal nagyobb szabású mezőgazdasági kiállításokon. És leges legutoljára a jelbeszédből veszem a jelzést, hogy be kéne fejeznem. A kap jelenlegi korszerűsítéséről röviden. Az EU mezőgazdaságának minél nagyobb mértékben élni kell a lehetőségekkel, miközben hozzájárul maga is a fenntarthatósági célkitűzésekhez, ami nem feltétlenül könnyű a kap nak segítenie kell a gazdálkodóknak, a termelőknek, hogy megőrizzék versenyképességüket, és a korszerűsítést, a kap egyszerűsítését kell alaposabban megvizsgálnunk, hozzásegítve a gazdálkodókat ahhoz, hogy versenyképesek lehessenek, és megállják helyüket a versenyben. Az új kapnak pedig a versenyképességet kell elősegítenie, tekintettel a nemzetközi igényre a fenntartható és jó minőségű termelés tekintetében. Ezek a legfontosabb prioritások a következő kap egyszerűsítési, korszerűsítési munka során és akkor most itt be is fejezném. Még egyszer nagy örömömre örömmel várom a kérdéseket és a hozzászólásokat. A Szante kollégák is majd szólnak a brazil marhahús kérdésről. Mamy, mamy czas, ja nie pana dyrektora ograniczać, tylko... E, Nos, nem szeretném a hozzászólási idejüket korlátozni, nie mamy czas. Ja rozumiem, że kiedy pan mówi... De van még némi időnk, nincs gond ezzel. Ön beszélt az értékekről, az etikai értékekről, a normákról, a jólétről, amely értékek betartását az importőrjeinktől is el kell várnunk. Mielőtt meghallgatnánk a képviselőket, hallgassuk meg a DJ Szente képviselőit, Michel Scanner urat. Rendkívül érdekes és fontos téma ez. Ossza meg tehát kérem a főigazgatósága rendelkezésére álló információkat velünk. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Igen, nagyon szívesen tájékoztatom a parlamentet arról, hogy mi a helyzet Brazíliában a hústermékek biztonságával. Nos, pénteken a sajtóból érteke, értesültünk a botrányról, illetve valószínűleg csalás történt az ellenőrző szolgálatoknál, amelyek az export szolgáltatásokat ellenőrzik. Azonnal értesítettük a brazil hatóságokat, illetve magyarázatot követeltünk, és biztonságot azt kértük, hogy győződjenek meg arról, hogy megfelelően járnak el, korrigálják a helyzetet, és nem kockáztatják az európaiak egészséget. A diplomáciai kapcsolatok révén ugyanezt próbáltuk elérni, illetve találkozott az illetékes a mi nagykövetünkkel, és megpróbáltuk tisztázni a helyzetet hétfőn. Megvizsgáltuk, hogy Brazília hogyan reagált az aggájainkra. Nem voltunk teljesen elégedettek a bizonyítékokkal, illetve a megnyugtatással. Ismét azonnal felvettük a kapcsolatot Brazíliával, további tisztázást követeltünk. Az azonnali aggályok az intézményekre vonatkoznak. A sajtó alapján azt mondhatjuk, hogy 21 intézményre összpontosították ellenőrző tevékenységeiket Brazíliában, ebből 4 exportálhat az Európai Unióban, tehát azt kértük, hogy a brazil hatóságok levegyék a listáról ezeket az intézményeket az úgynevezett EU, biztos, EU számára jóvágyott listáról. Fölvettük a tagállamokkal a kapcsolatot, és azt kértük, hogy az ellenőrző hatóságaikat értesítsék, figyeljenek oda a határellenőrzésnél, abban az esetben, hogyha egy import rakomány érkezik. Illetve részletes tájékoztatást kértünk ezekről. Emellett azt kértük a tagállamoktól, hogy növeljék az ellenőrzés szintjét az, állami, az, az összes Brazíliából származó állati termékekre. Ez azt jelenti, hogy most igen magas az ellenőrzési szint. Vannak fizikai ellenőrzések, dokumentációs ellenőrzések, illetve az identitást, az, az azonosságot is ellenőrzik, és a fizikai ellenőrzésnél kértük a higiéniai ellenőrzést, a higiéniai kontroll elvégzését. Nem csak az érintett négy intézményre vonatkozóan, hanem az összes exportintézményre vonatkozóan. Továbbra is tartjuk a kapcsolatot a brazil hatóságokkal, elmondtuk, hogy elfogadhatatlan az, hogy a sajtóból tájékozódtunk, és rámutatunk arra, hogy nagyon súlyos aggájaink vannak. Azt mondtuk, hogy ha ilyen jellegű a korrupció és a nem megfelelő gyakorlat, és ez erre nem derül fényt, nem derült fény, akkor ez nagyon súlyos hiányosságokat mutat. Föl kellett volna tárniuk azt, hogy valami nagyon súlyos dolog történt, és nem kellett volna megvárni, hogy a sajtó tájékoztasson bennünket erről. Továbbra is kapcsolatban maradunk az érintett tisztviselővel, és ahogy mondtam, ma a fizikai ellenőrzések szintjét emeltük. Pénteken ismét találkozunk itt Brüsszelben, és mélyrehatóan átvizsgáljuk a helyzetet, illetve megnézzük, ellenőrizzük, hogy hogyan is alakul az ellenőrzési rendszer. Röviden ennyit, mert tudom, hogy nagyon sok dologra ki kell térniük a mai nap folyamán, de természetesen rendelkezésen állok, hogy már mennyiben kérdéseik lennének. No, szkoda byłoby jeszcze pan powiedzieć o ewentualnej skali zjawisk. Nos, ön még nem beszélt ez a jelenség kiterjedéséről, mértékéről. Talán nincs erre válasza? Nem tudom, de érdekelne, hogy mely országok érintettek. Nos, most pedig megadom a szót a képviselőknek. Elsőként Danten úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak ezen közleményt, illetően a brazil ügyet, illetően ismertünk már más ilyen súlyos ügyeket is Európában, mert ez ismételten destabilizálja a fogyasztókat, hogyha ők nem tennék ezt meg maguktól, akkor egyesek gondoskodnak erről, tekintettel az élelmiszeriparra és a mezőgazdaságra. Itt ebben a világban, amikor biztonságra lenne szükségünk, az ilyenfajta cselekedetek elkövetőit el kell ítélni Európában és Brazíliában egyaránt. Clark úrnak szeretnék feltenni egy kérdést, figyelemmel hallgattam, amit mondott ismerem a lelkesedését. Ez nem lanyhul az új egyezmények megkötésekor, ugyanakkor az európai kereskedelem némileg meginog majd egy olyan döntés által, amelyet az egyik eu tagám népe a britek hoztak. Már a jövő héten aktiválják az 50-es cikket, Nagy-Britannia fontos kereskedelmi szereplő volt az európai élelmiszeriparban, nagy importatőre volt termékeinknek. Hogyha például a húsra gondolok, Nagy-Britannia 2 millió tonna húst importált évente, és ebből 50 ezer Írországból érkezett. Nos, most akkor nem lehet mindenkinek kedvére tenni az import kapcsán. Meg kell nézni, hogy milyen stratégiát fog kialakítani Nagy-Britannia a kereskedelem területén és vajon az 50-es cikkkel kapcsolatos tárgyások során privilegizált státuszt kap-e az Európával fogyatott élelmiszeripari kereskedelem vonatkozásában, ugye ennek vannak kihatásai, vagy pedig saját szárnyán akar repülni, és máshonnan szerzi be a húst, talán az USA-ban jó hormonkezelt húst, Ebben az esetben egy plusz két millió tonnás húspiacot kellene találnunk, mely húsmennyiség jelenlegi piaca Nagy-Britannia. Hát nem látjuk még, hogy hogyan fognak alakulni a kereskedelmi kapcsolatok Európán belül, Nagy-Britannia kilépését követően. Az erről spekuláció még túlságosan korai. Dalszúr, mondja az elnök asszony. Thank you, uh, Mr. President. Um... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nos, először is köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak, hogy eljött hozzánk és tájékoztatott bennünket a jelenlegi helyzetről a braziliai húsbotrányjal kapcsolatban. Észak-Írországból származom, exportrégió vagyunk, és a legmagasabb szabványoknak kell eleget tennünk, és ez nem csak a régió számára jó, hanem a fogyasztók számára is jó, illetve az export kereskedelem számára is. Nagyon zavar az, hogy a biztos, a bizottság csak a sajtóból tájékozódott, innen lett tudomás a botrányról. Miért van ez így? Hiszen ellenőrzéseknek kellene történniük, már a brazil húsgyárakban ezek folyamatosak-e ezek az ellenőrzések, vagy sem? Miért nem vettük észre, hogy valamilyen probléma van? Tudja-e a bizottság, hogy mióta tart ez a botrány, illetve hogy milyen kockázattal jár a fogyasztók számára? Az én régiómban a gazdálkodók figyelemmel követik ezt a botrányt, és meg vannak döbbenve, hiszen a legmagasabb és a legszigorúbb szabványoknak kell eleget tennünk, illetve a legszigorúbb büntetéseknek vannak kitéve. Már akkor is, hogyha nem regisztrálnak egy állatot. Hát meg kell győződnünk arról, hogy egyenlő játékteret biztosítunk mindenkinek. Az én régiómban a gazdálkodók úgy gondolják, hogy az egyenlő mozgástér egyenlő játéktér nem valósul meg. Ami a négy engedélyezett gyárat, illetve termelői egységet illeti. Ezek lekerültek a listáról, az exportőrök listájáról. Ennek nagyon örülök, de szerintem nagyon jó lenne, hogyha szoros figyelemmel követnénk ezt az ügyet. Pan Poszó Bové. Bové úr következik. kezdeném, hogy a brazil ügyel kapcsolatban felteszek egy kérdést. A bizottság által adott információk és kollégáim első reakciói megmutatják, hogy egy valódi problémával nézünk itt szembe. Ugye itt négy üzemről van szó, rendben. Az a kérdés, hogy esetleg van-e itt egy hézag a globális elemzési rendszerben, ugye a csalás, illetve az egészségügyi rendszert, illetően Brazíliában. Tehát én most ünnepélyesen teszem fel a kérdést ebben a konkrét ügyben, hogy vajon a parlament mezőgazdasági szakbizottsága ugye egy nagyon egyszerű kérdést intéz a bizottsághoz. Itt arra van szükség, hogy az Európai Unió Brazíliába küldjön szakképesítéssel rendelkező személyeket, és új alapokra helyezze a brazil közegészségügyi rendszert, mert kicsit nehéz azt mondani, hogy kivesszük a listára ezt a négy vállalatot, megbüntetjük őket, de az egész egészségügyi, közegészségügyi rendszer Brazíliában itt kétségbe vonódik. Tehát itt mindent zéróról kell kezdeni, talán egy vagy két évet is igénybe vesz ez de hogyan is lehetne kereskedelmi megállapodási tárgyalásokat folytatni egy olyan partnerrel, aki egy ilyen fajta ügyet sem képes kezelni a csalások vonatkozásában. Tehát itt a közegészségügyel kapcsolatosan nagyon komoly munkára van szükség, ez az első dolog. A második pedig, itt Clark úr által mondatokhoz nyúlok vissza, a kereskedelmi megállapodásokról sokat vitáztunk, volt egy jelentés, amelyet számos tagállam kért ennek kapcsán, és úgy tűnt, hogy ezen jelentések, a tagállamok kijelentése szerint nem én mondom ezt, nem kielégítőek, már ami a számadatokat illeti, és még ha kielégítőek lennének is, megmutatják azt a nyilvánvaló tényt, hogy 2020 eh, horizontján eh, veszteségre számíthatunk, és egyensúlytalanságra a kereskedelmi mérleget illetően, legalább 30%-et illetően azon termékeknek, amelyeket elemeztek. Ez tehát egy problema, problematikus helyzet, itt a marhaúsról és más termékekről is szó esett. Globális szinten egy veszélyes helyzetben vagyunk. Hol is tartunk most? Továbbra is előre megyünk, mintha semmi nem történt volna és még új tárgyalásokat is indítunk diktatúrákkal, például az iráni piacról, ugye itt az halálbüntetést alkalmazó országról beszélünk, ez is elég nyilvánvaló lehetett a tárgyalók szemmel, amikor megnyitották ezeket a tárgyalásokat. Azt hiszem, hogy úgy jelenleg milyen szükségesség van, hogy exportáljunk és ilyen megállapodásokat kössünk. A mezőgazdasági kérdések tényleg a legutolsók ezen tárgyalások során, amikor már a végére értünk, akkor azt mond, akkor elhangozhat, hogy kiegészítő engedményekre van szükség. A gazdálkodók szemben az ő körükben nem talál egyetértést az ilyen kereskedelmi egyezmény, és a VTO-s tárgyalásokra is utalhatok itt, például a hormonkezelt marhahús kapcsán. Ugye az USA most egy új kérelmet fog benyújtani, több 10 millió tonnára vonatkozóan, hogy kompenzálja a korábbi vesztességeit, de hát ez nem szabadkereskedelmi egyezmény. Ez egyfajta elgázosító üzem, Ugye itt láthattuk a számadatokat a bizottság részéről, és ezek megmutatják, hogy itt igenis deficittel van dolgunk. Itt a mezőgazdasági részt illetve a bizottság nem végzi el a munkáját, gúnytűz a gazdálkodókból, az európai polgárokból. Hát egyesek ugye kétségbe vonták Európa létét, és hát ezek a tények megmutatják ennek az indokoltságát. Aguilera. Aguilera asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megkérdezni a DG Sante képviselőjétől az Európai Bizottságon belül, hogy a Brazíliával kapcsolatos adatok alapján, legalábbis ahogyan én értesültem a médiából, úgy tűnik, hogy a brazil hatóságok ugye itt felderítették ezt a problémát, 21 hűtő létesítmény közül négy olyan van itt, amelyek engedélyen rendelkeznek az EU-ba való exportra. Ahogyan én értettem, ezen négy vállalat fő világszintű exportatőr, a marhahús és a szárnyasok vonatkozásában. A brazil hatóságok derítették fel tehát a visszaéléseket ezen vállalatok kapcsán. Mi semmit nem tapasztaltunk ezen importot illetően. A mi ellenőrzéseinknek nem sikerült felderíteni el semmilyen problémát. Érdekelne ez a kérdés. Ugyanis nem tudom, hogy jól értettem-e a híreket, de a brazil hatóságok derítettek fényt ezen romlott hús problémájára. Mi nem derítettük fel ezt a problémát ezen négy vállalattól, brazil vállalattól érkező hús kapcsán. Hát ez elég furcsa szerintem, mert elég jelentős mennyiségű importról beszélünk itt. Érdekelne tehát ezen kérdés tisztázása. Ahogy Andantan úr elmondotta, itt a húsfogyasztással kapcsolatosan is ö, problémák léphetnek fel az ilyen típusú termékek esetében, és az kihatással jár majd mindenki számára. Tehát ö, nagyobb átláthatóságra lenne szükség. Kérek kiegészítő információkat Clark úrtól. Itt ugye az a gond, hogy reálisabb, aktívan megállapodásokat kellene kötnünk, és a mi sztenderdjeinket, normáinkat kellene érvényesítenünk. Elfogadjuk a megállapodásokat, és aztán látjuk, hogy a későbbiekben bizonyos importok ellenőrzésére nem is vagyunk képesek. Aki ugye importál az EU-ban, az, annak ugyanazokat a normákat kell betartania, mint amelyek itt az EU-ban hatályosak. Ugye itt a Csillivel kapcsolatos megállapodásra nem sokára egy véleményt fogunk alkotni a biotermékek vonatkozásában. Ki tudja fejteni, hogy miért tárgyalunk új megállapodásról Csillével? Ugye voltak már régi megállapodások például Mexikóval, a biotermékekre vonatkozó rész kikerült a régi megállapodásból? Csíre kapcsán? Tehát van-e különleges oka ennek, hogy egy ilyen új megállapodás jön létre? Miért van ilyen sürgető szükség erre a megállapodásra? Nem sokára beszélünk erről az Ágriban, ezért fontos lesz ez az Intel bizottságban is. Megint a brazil témával kapcsolatosan akar kérdezni, vagy a kereskedelmi megállapodások kapcsán? nem szabad, hogy Brazília dominálja ezt a vitát, mert úgyis visszatérünk még erre. Andrió úr következik. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani a bizottság képviselőinek, Clark úrnak, a kereskedelmi megállapodások kapcsán elmondottakért. Jó úton vagyunk, tehát az európai mezőgazdaság és az élelmiszeripar vonatkozásában. Ugye ott volt a Monsanto ügy, néhány nap ezelőtt robbant ki, és újra felveti az európai ügynökség képességét az ellenőrzések lefolytatására, erre tehát vissza kell még térnünk a következő napokban. És aztán itt van ez a brazil ügy, és ezzel kapcsolatosan is kérdéseket kell feltennünk. Ugye itt a fogyasztók bizalmát kell visszanyerni, itt van ez a két szempont, amelyel mm, kapcsolatosan lépéskényszerben vagyunk. Aztán ugye itt a brazil hatóságok ellenőrzési képtelensége meglepő. Szerintem eh, ezen események fényében meg kell nézni, hogy eh, hogyan kezeljük azokat, akik csaltak. Ugye volt európai történet is, vagy több európai ügy is nemrégiben, és akkor is intézkedéseket kellett hoznunk. Tehát érdekelne a DJ Szente képviselő részéről, hogy mi fog történni most a következő napokban, a mi szintünkön, hogyan folytatunk vizsgálatokat, és hogyan zárjuk le ezt az ügyet, hogy meg tudjuk nyugtatni az európai fogyasztókat. Ugye engem is meglepett ez a dinamika, ez a lendület, optimizmus eh, Clark úr részéről, sok dolog sokkal inkább összetettem, mint elsőlátásra látszik. Az elnök úr is utalt erre, amikor bevezette a vitát, hogy itt az értékekre kell helyezni a hangsúlyt, azonos szabályokra mindenhol, szabályokra, környezetvédelmi, szociális, állatjóléti szinten. És ugye itt van az USA beli joganyag, tehát ott talán elvesztegettünk egy lehetőséget, egy új piaci szegmens tárult fel. Clarkonnak szeretném elmondani, hogy ugye négy év telt el, én most ugye itt a francia elnökválasztásokra gondoltam, az volt a fejemben, azért mondtam öt évet, de valójában négy évről van szó. Itt a mezőgazdaságban hosszú távú perspektívákra van szükség, tehát itt stratégiákra van szükség, de négy év szerintem még rövid táv. Tehát nagyon ébereknek kell lennünk ezen kérdésekkel kapcsolatosan, és óvatosnak is. Michel Danten kollégám szavaihoz kapcsolódva mondanám, hogy elemezni kell ezt a helyzetet európai szinten, ez a prioritásunk. A belső európai piacot először is, az 500 millió európaival, ezt egy kicsit át kell gondolni, újra meg kell hódítani ezt a piacot ebben a specifikus helyzetben, ugye a Brexit kapcsán, amely arra kötelez minket, hogy teljes mértékben máshogyan gondolkodjunk, ahhoz képest, ahogyan a múltban tettük. Tehát itt egy sürgősége helyzet van az európai piac megnyugtatására, kibékítésére, és aztán fel kell tenni a nemzetközi szerződésekre vonatkozó kérdéseket, amelyek továbbra is sérülékenyét tesznek számos ágazatot, és csak egy példa a sertéshús ágazat jelentős válságot él át. Ugye Oroszország lezárta a határait, Kína megnyitja és stabilizálja a sertéspiacot, de vajon ez a jelenség hogyan alakul majd, az egyik piac megnyílik, a másik bezárul, az ágazat jó egészségnek örvend, vagy összeomlik, nehéz előre látni ezt. Itt mindenféleképpen stabilitási eszközökre lenne szükség, hogy ez az ágazat tartósan fennmaradjon az egész Európai Unió területén. Köszönöm, Flanagan úr következik. Uh, thank you very much. Uh, it was a deal with the, uh, the general trade topic. Köszönöm szépen, általános kereskedelmi téma kapcsán hadd mondjam el, hogy ö, csalódást okozott az, hogy John K. kilépett a kereskedelmi ö, tárgyalásokból. Nekem kicsikoromban mindig azt mondták, hogy először fejezzem be azt, ami a van, ne, ne akarjak mindig többet. Most pedig az a helyzet állt elő, hogy óriási kereskedelmi kapcsolatok vannak a netto importőr Egyesült Királysággal, és nem is gondolnánk a, olyan országokra, mint Brazília, ami, ami ugye Netto exportőr, és most már tudjuk, hogy ha tanúsítványt akar valaki, akkor az saját maga kinyomtathatja és fölmutathatja. Hát akkor miért vannak kereskedelmi kapcsolatok, illetve miért van eh, miért írunk alá kereskedelmi megállapodásokat olyan országgal, mint Brazília, amikor vannak nettó importőr országaink is. Társ dependenciáról van szó, kölcsönös függőségről. Nekem mindig azt mondták, hogy a kereskedelmi alkúk, illetve megállapodások a gyakorlatra épülnek, nem pedig arra, ahogyan egy férj és feleség válláskor tárgyal egymással. Tehát nem két egymással üvöltöző dühös ember megbeszéléséről van szó. Sajnos most azt látom, hogy, hogy Írország és az Egyesült Királyság beli gazdálkodók egy ilyen vállásnak a mostoha gyermekei, és meg kell, hogy várják, amíg a szülők rájönnek arra, hogy mi az, mi az ami igazán fontos, és nem az, hogy leckéztessük azt, aki ki akar lépni az Európai Unióból, hanem valóban megfelelő megállapodásokat kössünk, Brazília Kanada és Írország esetében az a legfontosabb, hogyha a lényeges dolgokra összpontosítanánk, ami pedig a brazil marhahúst illeti konkrétan. Nos, nem tudom, hogy ebből mennyi jutott be az Európai Unióba, illetve hol, erről van-e valamilyen információja? Köszönöm. Pan poseł Dorfman. Dorfman úr következik. Köszönöm, elnök úr. Helyes, hogy itt a kereskedelmi agenda témával foglalkozunk. Tegnap Düsseldorfban voltam, ott van az egyik legnagyobb borverser Európában, és sok szereplővel beszéltem ott. A legizgatóbb kérdés az ágazat számára, hogyan sikerül az EU-n kívüli piacokat találni, az exportpiacok működését, illetve szerintem a bizottság igaz, képviselőnek igaza van. Persze a szabályoknak világosnak, fennek kell lennie, lenniük, és más országoknak be is kell tartaniuk ezeket. Nagyon világos nyelven kell szólnunk, mindig előfordulnak olyan helyzetek, ahol vannak ugyan kereskedelmi megállapodásaink, de partnereink minden lehetséges kiutat megtalálnak, hogy aztán kikerüljék, megkerüljék ezeket a megállapodásokat. Meg kell néznünk egyes ágazatok kapcsán, és emlékszem még a borágazatra, például nagyon gyorsan fejlődő piac létezik jelenleg Kínában, és hogyha a kínaiak Csillával és Ausztráliával megállapodást kötöttek, hogy Ausztráliából és Csilléből vámmentesen bort hozzanak be Kínába, akkor mi egy kicsit késedelemben vagyunk ezen gyorsan növekvő piacsal szemben, és így nem használtuk ki ennek a piacnak az esélyeit számunkra. Ugye majd meglátjuk, hogy a Nagy-Britannia kapcsán mit tegyünk. Nagyon jó lenne világos tárgyalásokat és kemény tárgyalásokat lefolytatni Ugye itt a bor export kapcsán felmerültek a vámok újra bevezetésének lehetősége Nagy-Britannia részéről. Ez hier äh, sich äh, das Vereinigte Königreich glaubt, einfach Zölle auferlegen zu werden. Ez ugyan a, a, olyan volumenű, mint más termékek esetében, amelyeket Nagy-Britannia exportál exportálna az EU-ban, ba, és ez mindkét fél számára hátrányos lenne. Elnök Dorfman úr beszélt erről a látogatásról a bor vásár kapcsán. Ugye én Gondolok itt a nem jó minőségű húsra, és gyakran rossz minőségű bort is fogyasztunk, hát láthatjuk milyen kihatásai lehetnek mindennek. Loazó úr következik. Köszönöm, elnök úr. Ugye a gazdálkodók tudatában vannak ezen kereskedelmi megállapodások veszélyeinek, és ez a tanulmány is megerősíti mindezt. Egyes országok jobban hozzá akarnak férni a mi piacunkhoz, nyilván a Mercosur országok, Ausztrália, Új-Zéland, ott ugye a ágazat, a ágazat nagyon erős, és a ágazat is, és ez az itteni ágazatainkat veszélybe sodorhatja. Ugye a verseny a húspiacon már valós, a termékeinket ugye védi a földrajzi eredet megjelöl, és mégis veszélyben vannak a CETA aláírása okán. Már egy második ilyen megalapodást nem akarunk, ez elég. Nem tudunk nem tudunk harcolni ezen piacok ellen, és mindez veszélybe sodorja a gazdaságokat, amelyek nem képesek lépes, lépést tartani a konkurenciával. Ugye meg láttuk, hogy hova vezetett ez a brazil húsra vonatkozó megállapodás, ez is egy hiba volt, a kereskedelmi mérleg deficites az EU részéről általános értelemben, és még inkább az állattenyésztés területén Erőteljes kockázat alakulhat ki itt az élelmiszerfüggés szintjén is az importtól, tehát el kell utasítanunk ezeket a megállapodásokat. Az a következő kérdés, hogy készek-e önök vállalni ezt a felelősséget az ágazat képviselőjével szemben, ugyanis itt vannak aggodalmak, és mikor fogják bejelenteni önök ezen tárgyalások a végét? Köszönöm képviselő elnök. Уважаеми колеги, на 20 февруари тази година в Милано се проведе първия форум на сектора на ореза в Европейския съюз. На него представителите... Köszönöm szépen. Bulgária, Olaszország, Görögország, Spanyolország, Magyarország képviselői legutóbbi konferencia alkalmával egy nyilatkozatot fogadtak el. Azt kérték, hogy ezt az ágazatot érzékeny ágazattá nyilvánítsa az Európai Bizottság, és importvámérletékeket korlátozzák. Nagyon magas az ökológiai hozzáadott érték ebben az ágazatban, a rizstermelésre és nyomás nehezedik olyan országok által, mint Vietnám és Tájföld, ez pedig csökkenti a termelést, illetve érinti a, az árakat, és nagyon fontos, hogy a növényvédelmi előírások ugyanúgy érvényesek legyenek az Európai Unióban, mint a harmadik országokban, tehát egységes legyen a rendszer. A bizottsághoz a következő a kérdésem. A rizs ágazat esetében elismeri-e, hogy egy érzékeny ágazatról van szó, a Vietnámmal, Tájfölddel és más országokkal kötött megállapodásaik során? Szerlászony következik. Gracias, gracias, president. Köszönöm, elnök úr. Több kérdést is szeretnék feltenni. Mert itt valahogy nem a józan ész alkalmazásáról teszünk tanúbizonyságot. A bizottság az élelmiszer diplomáciáról szólt, amikor ezt meghallottam ezt a szót, akkor az jutott eszembe, hogy mi értelme megnyitni piacainkat olyan termékek előtt, amelyeket a mi gazdálkodóink is képesek lennének megtermelni. És ezen megállapodásokkal viszont ez a lehetőség megszűnik. Aztán Hogannek pénzt kell költeni olyan országokban, amelyekkel mi megállapodásokat kötünk annak érdekében, hogy hasonló termékek előtt azok az országok nyissák meg a piacaikat, mely termékek innen jönnének. Ezt én nem értem, ezt, a gond, ezt az okoskodást. Kinek válik mindez a javára? Ezt ki tudja fejteni a bizottság? A második kérdésem. Ön azt mondotta, hogy offenzív érdekeink vannak Japánban, aztán itt van a Mercosur ezek nagyon kényes mezőgazdasági témák. Ki tudná fejteni, mi a helyzet a Mercosur országokkal? Itt én nem hallottam azt, hogy azt, ami engem valóban érdekel, hogy hol is tartanak itt valójában a tárgyalások a Mercosur országokkal. És aztán még egy kérdés. Mik a céljai az Európai Bizottságnak a VTO ö, találkozó kapcsán, amelyre ebben az évben Argentinában kerül sor? Hallottam a vto t megemlíteni, de semmi többet nem erről a kérdésről. Aztán van-e értékes? Azt hiszem, hogy nem, mert különben nem lehetne ezt az őrültséget megérteni, hogy milyen kihatással vannak ezek a megállapodások a mezőgazdasági kisüzemekre. A vidéki környezetben és általánosságban. Ugyanis amikor bezár egy gazdaság, akkor nem csupán munkahelyek, közvetlen munkahelyek mennek veszendőbe, hanem közvetettek is. És azt hiszem, hogy ezen munkahely veszteséget senkinek nem sikerült eddig kompenzálnia. 5-6 uh, évvel ezelőtt ebben a teremben ülve a bizottság néhány képviselője Brazíliában, illetve Dél-Amerikában járt a Mercosur megállapodás kapcsán, és már akkor elhangzottak aggályok, hogy a szarvasmarha tenyésztés, illetve vágási gyakorlat követelményei nem voltak olyan szigorúak, mint Európában. És ők erre azt mondták, hogy nem, ez így nem igaz, és nyilvánvalóan azt mutatták meg nekik, amit a braziliak brazilok velük láttatni akartak, illetve amit hallani akartak. Tehát gyakorlatilag a brazil hatóságok sem igazán tudták, hogy mi történik, és nagyon meglep, hogy aki erről elsőként hallott, azt a sajtóból vette. A vágóhidak, olyan vágóhidakat mutattak, ahol azt látták, amit akartak, és Dodd úr azt mondta, hogy amikor az EU az európai vágóhidakon kezdett el szaglászni, és azt mondták, hogy ezek nem elég jók, akkor más országokból kell állatorvosokkal ellenőriztetni az üzemeket, és állatokat öltek le. Aztán néhány évvel később kirobbant a lóhús válság. Tehát gyakorlatilag port hintettek a szemünk elé. Ha továbbra is importálunk marhahúst olyan országból, mint Brazília, ahol a korrupció igen kiterjedt, akkor ez egyetlen egy módja ennek tisztességes kezelésére, hogyha az EU ellenőrei látogatnak el azokhoz a vágóhidakhoz, ahonnan importálnak. És akkor a, mindig valaki új jön, és beleköt valamibe, és ugyanezt történik a mi vágóhidainkon is, ahol külföldi ellenőrök, állatorvosok vizsgálódnak és szerintem így tisztességesebb lehetne a verseny. Én minden esetre nem bízom a, abban, hogy a bizottság valójában képes az élelmiszerbiztonság garantálására. Nos, azt hiszem, hogy több bizalomra van szükség. Megint ez asszony. Have to respond to, um, Szeretnék Agnew kollégára reagálni, illetve az külföldi állatorvosok vizsgálódására az Egyesült Királyságban. Itt nagy mértékben alkalmazzunk külföldi állatorvosokat. Na most rátérve a mostani kérdésre, jó lenne, hogyha John Clark eh, úr előadását írásban is megkaphatnánk. Én nekem sajnos a terven kívül volt dolgom, ami a Mercosurt illeti, és most nem a közelmúltbeli történetre utalok, a bizottság közvetítette-e Brazília felé, hogy az EU-nak milyen fenntartásai vannak a szarvasmarha importtal kapcsolatosan, illetve a brazilok piaci hozzáférésével kapcsolatosan, ugyanis ez a mi bizottságunk számára egy nagyon fontos kérdés. Ami pedig a közelmúltbeli brazil hús importot illeti, van-e arra vonatkozóan valamilyen kimutatás, hogy ez sertés, szarvasmarha vagy, vagy, vagy mindenféle hústermék? Leginkább az aggaszt, hogy ez most már több éve folyamat, folytatódik ez a gyakorlat, és nem tudom, milyen ellenőrzések történtek Brazíliában a bizottság részéről. Miközben tudjuk, hogy a mi hús üzemeinket vizsgálták. Tehát nem tudom, hogy van-e bármiféle gyanú felmerül egy termék esetében, akkor ez minden termékre kihat, ugyanis a fogyasztók gyanakóvá válnak. Az a négy üzem, aminél ez a gyanú felmerült, lekerült-e a listáról, és van-e még úton szállítmány ezekből az üzemekből, illetve ha igen, akkor a bizottság mit kíván tenni? De Castro. Grazie, De Castro képviselő, köszönöm. Akkor nagyon sok minden elhangzott már. Jó magam is szeretnék csatlakozni a köszönet nyilvánításhoz Clark igazgató irányában az beszámolójaért el kell gondolkodni az amerikai kormány új megatartása kapcsán, hogyha az USA ugye egy protekcionizmus irányába mozdul el, akkor azt hiszem, hogy van itt tér egy sokkal aktívabb, offenzív jellegű európai álláspont kialakítására a nemzetközi szinten. De amit ugye itt hallhatunk a brazil botány kapcsán, az igencsak aggaszt minket, ahogy a Nagilera kolléganő is elmondotta, az aggaszt, hogy az európai hatóságok nem jelezték előre, nem volt szimatuk arra, hogy mm, korábban federítsék ezt az ügyet, csak az újságokból értesültünk erről, és ez igencsak aggaszt minket, mert a határokon az ellenőrzési rendszerek működnie kellene. Nem tudom, hogy ez elgondolkodtathat-e minket az egész Mercosur tárgyalásokkal kapcsolatosan, mert a botrány igencsak súlyos, a volumenek, a mennyiségek figyelembevételével is. És aztán itt ugye a kölcsönösség elve, és az az elszavam kell, hogy legyen a vezérelvünk. Nagyon komoly európai sztenderdjeink vannak, nagyon merev, szigorú szabályaink, és arra van itt szükség, hogy az Európai Bizottság garantál, hogy ugyanezen sztenderdeket, szabályokat azok az országok is betartják, amelyek Európába akarnak exportálni. Ez kell, hogy legyen az általános feltétel az összes kereskedelmi megállapodás megkötésekor. Köszönöm. to Köszönöm szépen. Ami az amerikai protekcionizmust illeti, azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos nagykövetségek egyre inkább érdeklődnek, és felveszik a kapcsolatot a bizottságunkkal, bizottságunkat, tehát kíváncsiak arra, hogy hogyan is állnak a kereskedelmi tárgyalások. Úgyhogy valóban az egyre növekvő protekcionizmus azért következményekkel jár. Nem lehet mindent visszautasítani, hiszen a kereskedelem mindig is két irányú, két oldalú definíciójánál fogva, és mind a kettőnek profitálni kell az alkóból. Most pedig Jákó. Köszönöm, két megjegyzés. Ugye a brazil hús kapcsán ugye itt az a benyomásom, hogy itt még különbséget kell tenni a bűncselekmény, vagy hanyagság között, és aztán az előrejelzési rendszer hibája között, ugye ez még súlyosabb, meg kell vizsgálni, hogy hol mondtak csődöt az ellenőrzések, mind a kettő lehetséges. Ugye itt a rendszer szintű hibánál hosszasabban kell dolgoznunk, mint hogyha csak egyszerű bűncselekmény elkövetéséről lenne szó. Hát a bizottságra várunk a megfelelő eredményekre. A kereskedelem szerintem még mindig egyfajta béket teremtő intézkedés, különösen a nyugtalan időkben Amerikában a protekcionizmus létezett, és itt a Brexit kapcsán jó, hogyha vannak alternatívek. Örülök, hogy a bizottság tovább tárgyal hogyha az alapelvekre építünk, amelyeket Paulo de Castro fogalmazott meg, akkor semmi nem történhet, de majd, hogyha az első dokumentok előttünk lesznek, akkor kell erről beszélnünk. Ugye a kereskedelmi megállapodás az mindig kompromisszumokból áll, ugyanakkor a mezőgazdaság biztos nem lehet minden területen nyertes, ha azonban a mezőgazdaság globális értelemben hozzájárulást kell, hogy teljesítsen, akkor kompenzálni kell, is kell, kompenzálni is kell a mezőgazdaságot, ezt, erről az elvről nem szabad el felejtkeznünk, hogy a saját mezőgazdaságunkat kompenzáló intézkedésekkel tudjuk kísérni. Most pedig Anyu úr következik. Igen, szeretnék ismét szót kérni. Uh, mivel Murray McGuinness megemlítette a nevemet, uh, ezért azt gondoltam, hogy ismét szót kérek. Valóban nagyon nagyok, a, nagyon nagy nehé, neheztelések övezik ezt a kértést, hiszen egyik napról a másikra a szakembereknek azt mondják, hogy, hogy nem, nem, nem felelnek meg az elvárásoknak, és akkor az állatorvosainkat szépen kiiktatták, miközben azt látjuk, hogy egy 7 éves képzésen vettek részt, és ezután nem szeretnének mészárszéken állni és nézni azt, hogy hogyan ölik le az, ára, az állatokat, de az Európai Uniós szabály ezt mondja ki, hogy ott lennie kell egy, állá, egy állatorvosnak, ö, egyenlő minősítéssel rendelkező, más országból számár, származó állatorvosok hirtelen beáramlanak az országba, átvették ezt a feladatot, és hát bizony, bizony óriási volt a neheztelés. Tehát a Brexit, Brexitet követően az első dolog, amit látni szeretnék, az az, hogy ez megváltozik. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most pedig azt hiszem, hogy az Európai Bizottság képviselőinek adom meg a szót. Talán egyezenek meg egymás között, hogy milyen sorrendben kérnek szót, hogyan kívánnak reagálni az elhangzottakra. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is én reagálnék az elhangzottakra, aztán kollégám fogja átvenni a mikrofont. Először is egy-két dolgot tényszerűen korrigálnék. Nem vagyok a szabadkereskedelmi megállapodások lelkes híve. Agnosztikus vagyok ebben a kérdésben ami a mezőgazdaságot illeti, a bizottság javaslatokat tesz a tanácsnak, és a tanács és a tagállamok döntenek arról, hogy megindítják a szabadkereskedelmi tárgyalásokat. A WTO szabályok miatt a mezőgazdaságot nem lehet kizárni a szabadkereskedelmi megállapodásokból, és én, mint tárgyaló, a mezőgazdasági területet tárgyalom végig a lehetőségeimhez képest. Ezt mindenképpen mindenképpen tisztázni akartam, tehát nem vagyok lelkes hívennek az egész rendszernek. A második megjegyzésem Buvé úrhoz, az Iránnal kapcsolatos megállapodásra kérdezett rá, semmilyen FTA-t nem tárgyalunk most Iránnal, egészen egyszerűen az Európai Uniót próbáljuk promotálni, tehát az exportunkat Iránba, amely egy egyre növekvő piac, és egyre nagyobb az étvágyók az európai szarvasmarha, illetve juhágazat iránt. Aztán a harmadik tisztázó megjegyzésem, nem, abban, nem vagyok abban a helyzetben, hogy a mai napon a Brexitre reagáljak, hiszen a mai nappal, a mai napig még az Európai Unió köti a kezünket. A kereskedelmi megállapodások során majd a Brexitet figyelembe kell venni, amikor annak eljön az ideje, most nem spekulálnék erről. Ami pedig a következő különböző FTA-kat illeti egyetértek Agéler asszonyal, valóban injektálnunk kell az európai standardokat, tehát az FTA tárgyalásokba ezeket be kell vezetni, valóban igaza van, egyetértek vele. És ezt látni is fogjuk majd a következő esztendőkben. Aztán Nekov úr kérdezett rá az érzékeny rizságazatra. Nos, igen, érzékeny termékről van szó a tárgyalások során. Így kezeljük ezt az ágazatot, Vietnám és Tájföld. Esetében azt mondhatjuk, hogy Vietnámmal már lezártuk a tárgyalásokat, és eléggé szerény a kvóta. Bizonyára ugyanez lesz a helyzet Tájfölddel, amely ugye egy verseny rivális, illetve az USA-val, amennyiben a TTIP tárgyalások folytatódnak. Szenáló Rigez asszony jó pár kérdést tett föl hogy mi a helyzet Japánnal, illetve a Mercosurral. Nos, Japán egy nagyon is előre haladott tárgyalási helyzetben van, hiszen nyára várjuk a megállapodás lezárását, tető aláhozását. AB miniszterelnök úr, illetve Juncker elnök úr legalábbis ezt, ezen irányú nyilatkozatot tett. Ez Japán nem verseny, versenytárs. A különböző hús ágazati termékeknek felvevő piaca Japán, úgyhogy egy nagyon is érdekes japán piacról van szó az FTA keretében. És ezzel már kapcsolódnék is más képviselő kérdésére, hiszen így egyenlő mozgásterünk van, ugyanolyan súlyunk van, mint Csillének és más országoknak. Aztán, ami az FTA hatását illeti a gazdálkodó közösségekre, a kisgazdálkodásokra főleg, nos, minden egyes esetben fenntarthatósági tanulmányt végeztünk, megvég, megnéztük azt, hogy milyen, á, milyen hatása van ennek a az adott ágazatra. Szeretném felhívni a figyelmüket arra is, hogy nem olyan régen hozták tető alá azt a tanulmányt, amely a, a különböző FTA kumulatív hatását mérte érzékeny területeken. Ez egy nyilvános dokumentum, tehát hozzáférhető. Ez a hatástanulmány jól mutatja, hogy mi a helyzet azon érzékeny ágazatokkal, mint a cukor, a szárnyas vagy a szarvasmarha. Az valóban negatív hatással lett volna az ágazat árát, ágazatban levő termékek árát illetően, ezért ezt nem fogjuk megkötni. hanem megpróbálunk megpróbálunk jobb és kedvezményezőbb megállapodásokat kötni. nem olyan egyszerű a kereskedelem, mint hogyha csak egyszerűen a áruk cseréjéről beszélnénk. Hogyha megnézzük mondjuk az Európai Unió és Ázsia kereskedelmét, vagy az Európai Unió, illetve az amerikai országok kereskedelmét, akkor azt látjuk, hogy a kereskedelem igazából komplementáris jellegű, nyersanyagot importálunk, és magas hozzáadott értékkel rendelkező termékeket exportálunk, tehát nem ugyanazon termékekkel kereskedünk. Aztán... On, on sensitivities, I, I've answered some of them. Uh, one, one member of parliament asked whether our Mercosur aztán kérdést kaptam arra vonatkozóan, hogy a Mercosur kollégák tudják-e, hogy milyen érzékeny a tárgyalási folyamat a bizonyos húságazatokban, mint például a sertés és szárnyas ágazatban. Nos, a válaszom igen, és tudják azt is, hogy az Európai Parlament milyen álláspontot képvisel. Nagyon sok olyan Mercosur tárgyaló partnerünk van itt most a teremben, aki hallgat engem, és ők is, ők is igazolhatják azt, hogy a szarvasmarhágazat, illetve más ágazatok, mint a szányos ágazat érzékeny ágazatnak nyilvánul. Ami pedig a megvalósítást illeti, mármint az FTA-k megvalósulását, nos, nagyon fontos, hogy megfelelő legyen a játéktér, egy, egy, egyenlő bánásmódot biztosítsunk, például a borágazatban, Valóban vannak ezen a területen még nyitott kérdések. Japánnal, Kínával, akik ugye mondjuk Csírenek és Ausztriának, Ausztráliának vámmentes bor behozatalt biztosított, tehát ugye ez problémát okoz számunkra. Kínával ezt nem tudjuk megtenni, úgyhogy itt ebben a témában tovább folynak a tárgyalások. Aztán ami a VTO-t illeti, illetve a VTO napirendjét, erre vonatkozóan is kaptam kérdést. A bizottság, illetve az Európai Unió szándéka a következő esztendőben a VTO-t illetően az, hogy bizonyos új új szabályokat hozunk be a kereskedelmet torzító támogatások témájában, és azt hiszem, hogy ez általános támogatást élvez jelenleg azt mondhatjuk, hogy a nagyobb hozzáférés, a liberalizáció van terítéken a WTO-ban, és ezzel le is zárom a hozzászólásomat. Bizonyára nem volt kielégítő válaszom a tisztelt képviselő hölgyek és urak számára, de ma délután pusztán ennyire vagyok képes, és kollégámnak átadom a szót a Brazíliát illető kérdésekre vonatkozóan. Köszönöm, John elnök úr. Rátérve konkrétan uh, Brazília kérdésére, mi is sajtóból értesültünk az első kifogása pénteken merült fel, amikor is Brazília formálisan is fellépett. És elfogadhatatlanak tartjuk, hogy mi a sajtóból értesültünk, semmiféle hivatalos megkeresés nem történt. És ezt továbbra is hangsúlyozni fogjuk. Több hozzászóló rá kérdezett, hogy ez egy rendszer szintű probléma-e általánosságban a Brazíliában folyó ellenőrzésekkel kapcsolatosan. És mi ezt a kérdést vetettük fel magunk is, hiszen elvárjuk, hogy a brit hatóságok, ellenőrző hatóságok a mindennapos felügyeleti tevékenységük során ki kellett volna, hogy szűrjenek ilyen visszaéléseket. Ha ezek a sajtóban megjelent méreteket öltenek. Akkor már sokkal korábban eh, jelezniük kellett volna, hiszen ez formálisan eh, kötelessége a brazil partnernek. És az, hogy eh, erről minket nem értesítettek hivatalosan, ennek az oka az, hogy az igazságszolgáltatási hatáskörök el szétválnak Brazíliában. Többen ugyanakkor felvetették, hogy miért nem mi a saját ellenőrzési rendszerünkben tártuk fel mindezt, mi az Európába érkező importot ellenőrizzük. Itt szerintem tévedésről van szó. Európának nincsenek nyitott kapui a brazil import előtt. Rendkívül szigorú import ellenőrzési gyakorlatunk van. Brazília esetében is elvégeztük az összes kötelező ellenőrzést, tehát a szarvasmarhát például véve az évek során többször is rávilágítottunk a problémákra, igyekeztünk a brazil hatóságokkal megoldást találni, de nem kaptuk meg a kellő biztosítékokat, illetve válaszokat, éppen ezért nagyon szigorú politikát folytattunk. Tehát például csak csontozott és feldolgozott hústerméket importálunk, és csak olyan üzemekből, amelyek e, EU exportengedéllyel rendelkeznek. Tehát ez az egymást követő ellenőrzés igen komoly nyomást jelentett a brazil hatóságokra, és az Európába irányuló brazil export lényegesen visszaesett. 2007-8 során is komoly problémát jelentettek az ilyen forrásból származó szarvasmarha importok. De nem csak a szarvasmarháról van szó, szóval vegyük például a sertés húst legutóbb Brazília volt a legnagyobb sertés exportáló, de Európában nem szállítottak, mert mi ezt betiltottuk, pontosan a bizottság szolgálatai által végzett ellenőrzések következtében, mert a termékek nem feleltek meg a követelményeinknek, tehát nem engedélyeztük az exportot. Ami pedig a belépési ponton végzett ellenőrzéseket illeti, még egyszer megismételem, minden brazil importot okmány és fizikai ellenőrzésnek vetjük alá, és én csak annyit mondanék a braziloknak, hogy ne próbáljanak nem megfelelő minőségű terméket exportálni Európába, mert rendkívül szigorú az ellenőrzési rendszer, ezen kívül van egy figyelmeztetési rendszer, riasztási rendszer, ami a takarmányozást illeti is, és mi megerősítjük ezeket az ellenőrzéseket, különösen amely a fizikai ellenőrzést illeti, tehát mintavételezéssel, a patogéneket, az ekolit próbáljuk kimutatni a csontból, és pénteken fogunk találkozni az ESMA illetékeseivel pontosan ebben a témában. Itt rendszer szintű problémáról van szó Brazíliában, és az import ellenőrzések is fel kellett volna, hogy keltsék a figyelmünket. Már igen hosszú múltra tekint vissza az a gyakorlat, hogy igen szigorú intézkedéseket foganatosítunk, hogyha bizonyos szállítók nem felelnek meg a követelményeinknek. És ez is jelzi, hogy mi mennyire védjük a fogyasztóinkat, és az SPS az SPS intézkedésekkel kapcsolatosan minket ér a legtöbb kritika, és természetesen az ilyen állításokat mi visszautasítjuk, de ezeket a követelményeket mindenféleképpen érvényesíteni kívánjuk a belső piacon is, illetve a külső szállítókkal szemben is. John Clark is már említette, hogy például Oroszország teljesen elfogadhatatlan, diszkriminatív intézkedéseket alkalmaz Európával szemben. Minden esetre az ilyen szigorú intézkedésekhez mi ragaszkodunk, hiszen ezzel tudjuk legjobban megvédelni a fogyasztóink érdekeit, és biztosítani a kellő szintű élelmiszerbiztonságot. Tehát Európa továbbra is így kíván eljárni. Lezárásul még egyszer biztosítanám önöket, hogy a brazil hatóságokkal felveszük a kapcsolatot, és a tagállamok szigorúbb ellenőrzéseket fognak bevezetni, és ha ezt a botrányt Brazília is kivizsgálja, hiszen ez feladatuk, vállalták, ezt a vizsgálatot, és ebből az derül ki, hogy a probléma sokkal szélesebb körű, és általában érinti az exportot, összességében akkor ennek meg lesznek a következményei, mint ahogy történt ez 2007-ben is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, eh, gondolkodtam, ahogyan tudják, van egy eh, külügyi szolgálatunk, amely jól működik. Talán meg kellene vizsgálni, hogy a külügyi szolgálat keretében ki követi nyomon ezeket a kérdéseket, amelyek a mezőgazdasághoz kapcsolódnak, a minőséghez kifoglalkozik a kereskedelmi kapcsolatokkal a mezőgazdaság területén, mivel ez is része a gazdasági diplomáciának, amelyre önök utaltak. Legalábbis része kellene, hogy legyen. Flanagan úr, egy percben. Uh, just a question for John. John Kárkhoz lenne egy kérdésem. Elmondván azt, hogy uh, az egyik képviselő mit mondott a kereskedelmi ö, uh, alkukra, ön a komplementaritás szót használta, Ön mit ért pontosan a relatív komplementaritáson? A másik pedig kereskedelmi kérdés. Thank you very much. Milyen mértékű ez a kereskedelem? Sí. Una pregunta muy Giller asszony, konkrét kérdésem lenne a DJ Szente képviselője, képviselőjéhez egyetlen tagállam sem jelentett be a bizottság felé, jelentette be azt a tényt, hogy gond lenne a marha hússal, vagy a szárnyas hússal, amely Brazíliából érkezik. Nem volt-e tehát ilyenfajta észlelés az import termékek körében, akkor nem vettek próbát, ez azt jelentheti, mert úgy tűnik számomra, hogy jelenleg ugye néhány teszt esettel foglalkoznak, talán nem folytattuk le a megfelelő teszteket. Clark úr, hogy is van az, hogy megállapodást kötünk Csillével a biotermékek vonatkozásában, és megpróbáljuk korszerűsíteni ezt, az, ezt a szerződést? Köszönöm, azt hiszem, hogy nincs további kérdés. Megadnánk az igazgatónak a válaszadás lehetőségét. Köszönöm. Az első kérdés a relatív komplementaritásra vonatkozóan a kereskedelmi mozgások kapcsán egy példát engedjenek meg az Egyesült Államokba bort, szeszes italt, sört, olaj, olivát, tésztaféleségeket exportálunk, és a fő import az USA-ból tudják, hogy mi a legnagyobb mezőgazdasági import termék? mandula. Nem vagyunk nagy mandula termelők itt Európában. A második legnagyobb importtermék pedig a szója, pogácsa, takarmány nyúzási célból Te, ez természetesen nem azt jelenti, hogy mindig más és más vagy eltérő termékeket forgalmazunk, adott esetben ugyanazokat a termékeket is importáljuk, exportáljuk a minőségi különbség miatt, mert a fogyasztók más minőséget részesítenek elányben, vagy az ár miatt. És elnézést, hogy nem válaszoltam a biotermékek és Chile témájában elhangzott kérdésre nemrég aláírtunk egy kétoldalú megállapodást Csillével, amiben elismerjük egymás biogazdálkodási rendszerét, és ezt mi egy külön megállapodásként kezeljük, és nem kívántuk a jövőbeni szabadkereskedelmi megállapodásig visszatartani tehát nem akartuk ezzel megvárni a szabadkereskedelmi megállapodás átdolgozását, ami még néhány évet várat magára. And, um, on the supplementary questions. Ami pedig a kiegészítő kérdéseket illeti Brazília kapcsán. Nos, az előttem álló adatok azt mutatják, hogy 65 ezer tonna szarvasmarhát importálunk Brazíliából 2016 során. Ez kicsit azaz 1 százaléka marad el a teljes szarvasmarha tenyésztéstől Európában. Ami a szányos ágazatot illeti, 153 millió euróra rúg ennek az értéke, de ez csak egy becslés, szerintem ennél sokkal magasabb ez az érték. Ez lehet, hogy csak a filére vonatkozik, de nem az összes szárnyas termékre. Ami pedig az országokat illeti, az országlebontást, szarvasmarha ország, szarvasmarha esetében Hollandia, ugye nem is lehet ezen meglepődni, ez, ezt követően Olaszország, Spanyolország, az Egyesült Királyság, Belgium bizonyos mértékig. És ami a szányos húst illetét, nincs meg az ország lebontás. Ami pedig a tagállamokkal való kapcsolattartást illet, illetve az értesítést szeretném is megismételni, hogy száz százalékban ellenőrizzük a, a hús termékeket, a dokumentumokat, a fizikai ellenőrzéseket végzünk, illetve megnézzük az identitást, az azonosítást is. Ahogyan elmondtam, most a botrány követően megerősített ellenőrzésre kerül sor, különösen a fizikai vizsgálat során a patogén, patogén elemeket keresik. 2016 óta 47 jelentés készült a gyors reagálású rendszerben, illetve fellépés, beavatkozás történt a Brazíliából bejövő termékek esetében. Azonban én különbséget tennék az akkori értesítések és a jelenlegi botrány között. Ami most érdekel bennünket, az nem más, mint amit a brazil hatóságoktól információként kértünk, illetve az, hogy a tagállamokat arra kértük, hogy erősítsék meg az ellenőrzést. Így szeretnénk korlátok közé szorítani ezt a botrányt, és aztán majd megnézzük, hogy továbbiakban milyen védelmi intézkedésekre van szükség. Köszönöm. köszönöm. Nagyon fontos az, hogy hogyan alakítjuk ki az új kapot, amikor láthatjuk itt ezeket a külső szempontokat, amelyek az importhoz kapcsolódnak, a más országokból érkező importhoz. Meg kell néznünk az európai termelők helyzetét is, az összes kérdés észrevétel arra irányul, hogy a lehető legtöbb információnk legyen, és a lehető legjobb döntéseket hozzuk, legjobban képviseljük a gazdálkodók érdekeit. Mindenkinek köszönöm, befejeztük ezt a pontot, köszönöm önöknek, köszönöm, hogy nagyon gyorsan reagáltak. Kétség kívül vissza fogunk még térni majd a jövőben ezekre a témákra mert bizonyosan lesznek még aggodalmak ezzel kapcsolatosan a közvélemény körében. Ezzel le is zártam a 14-es pont, következik a koordinátorok ajánlásainak elfogadása. Ma délelőtt került sor erre az ülésre, megkapták az ajánlásokat, a koordinátori ajánlásokat, a jegyzőkönyvet elektronikus formában, ugyanakkor papírformában is. Nem látok szólásajánkezőt, következésképp a koordinátorok ajánlásait elfogadottnak tekintem. Egyebek, nincs semmi. Ezzel a ponttal kapcsolatosan következő ülésre április 11-én 15 órakor kerül sor, 15-től 18.30-ig, és április 12-én délelőtt és délután mindenkinek köszönöm. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes volt ez az ülés. Mindenkinek köszönöm. Az elnök úr a tolmácsoknak is köszönetet mond, mindenkinek kellemes estét kívánok.